Tout le monde. Jó napot kívánok! Azt javaslom, hogy kezdjük meg az ülésünket. Ha jól tudom, akkor bejelentést szeretnének tenni a tolmácsok. Hagyom őket, hogy ezt megtegyék. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy a parlament vezetőségével már harmadik hete munkajogi konfliktusban állnak rájuk vonatkozó, egyoldalúan bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. A vezetőség az általunk tett számos engedmény ellenére semmit sem tett, nem vette fel velünk a kapcsolatot, hogy a konfliktust feloldja. Emiatt sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolás csak a napirend szerinti időpontig, pontosan 18 óra 30 percig biztosítjuk. Elnök, köszönöm szépen, megnyitjuk a ma délutáni INTA szakbizottsági ülést, mégpedig egy meghallgatásra a kapcsolatok megerősítése az EU-latin-amerikai kereskedelmi kapcsolatok címmel. Bent Lange elnök úr sajnos nem tud itt lenni, de későbbiekben csatlakozik majd hozzánk. Először is köszönetet szeretnék mondani a diplomáciai testületeknek, a nagyköveteknek és szakértőknek, akik eljöttek hozzánk, hogy szakértelmüket megosszák velünk. Ahogy bizonyára tudják, ezen periódus alatt sokat dolgoztunk dél-amerikai, latin-amerikai partnereinkkel, Kolumbiával, Perúval és Ekvádorral sikerült megállapodást jutni, valamint Közép-Amerikával, Mexikóval modernizálni szeretnénk a megállapodásunkat, illetve a Mercosurral is, hiszen óriási kihívások állnak előttünk. Több szakértőt hívtunk meg, illetve intézményi képviselőt, hogy elmélyítsük a gondolkodásunkat a e témában. Az első panel a folyamatban lévő támogatást, tárgyalásokról szól, a második pedig a meglévő megállapodások végrehajtásáról. Az első panel címje modernizáció a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok terén Latin Amerikával. Először Reda asszonynak adom meg a szót, aki a külügyi szolgálat dél-amerikai kontinenssel foglalkozó vezérigazgatója. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ön is elmondta, tárgyalási fázisban vagyunk, illetve bizonyos megállapodások modernizációjának fázisában a latin-amerikai országokkal. Különösen három országról van itt szó. Ez globális megállapodás keretében történik, tehát politikai megállapodás, illetve kereskedelem a téma. Három országgal, ahogyan elmondtam, és először a Mexikóval folyó tárgyalásokról számolnék be. Ezek előre haladott állapotban vannak, és tulajdonképpen az utolsó fázisba jutunk el lassan. A politikai együttműködési fázis novemberben lezártuk, és ahogyan önök is tudják, megszületett az LV megállapodás a ebben az évben áprilisban a kereskedelmi fejezetről. Úgyhogy inkább a technikai szintű részletekről van szó jelenleg, és tulajdonképpen a tárgyalások során nagy részben már csak a technikai finomhangolást végezzük, valamint a fordítási munkálatokat. Azt is el kell mondanom, hogy ez a megállapodás a legmodernebb megállapodás a latin-amerikai és karib térségi országokkal. Mexikó volt az első partnerünk, velük indítottuk a tárgyalásokat 1997-ben. Zártuk le ezt a megállapodást, stratégiai partnerünk Mexikó, és ezt tükrözi a megállapodás is. Ezért nagyon sok új fejezet van ebben a megállapodásban, ezek jó fejezetek, progresszív fejezetek, és természetesen a kereskedelem és beruházási rész is modern megállapodás. Gondolom, hogy a kereskedelmi főigazgatóságra jövő kollégám ezt megerősíti majd. Nagyon szoros az együttműködés Mexikóval, a környezetvédelemmel, éghajlatváltozással, energiaügyi kérdésekkel, digitális gazdaság, fenntartható fejlődés, makrogazdasági politika, tehát globális kérdéseket érint ez a megállapodás. Megpróbálunk az iparágaink, illetve a vállalataink számára megfelelő körülményeket kialakítani. Ezen kívül a kutatás, innováció területén valamint az információs és kommunikációs technológia dinamikusan fejlődő területein is nagyon szoros az együttműködés. Azt látjuk tehát, hogy modern megállapodás sikerült tető alá hozni. A második most indult útjára pár hónappal ezelőtt, ez a Csillével kötött megállapodás. Természetesen itt változott a helyzet a kormányváltás miatt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezen tárgyalások során is nagyon jó előrelépést sikerült megvalósítani. Egy átfogó, széleskörű megállapodásról van szó, amely a politikai együttműködést, illetve a kereskedelmet is lefedi. Már három fordulóra sor került a kereskedelmi kérdésekben, és a politikai együttműködés harmadik fordulójára holnap kerül majd sor. Itt nagy elvárásokkal nézünk a tárgyalások elébe. Mindannyian tudjuk, hogy a kereskedelmi főigazgatóság egy, fenntart, egy független uh, fenntarthatósági hatástanulmányt indított, illetve célzott online internetes konzultációt folytat a különböző Európai Unió cégekkel és üzleti szervezetekkel. Ahogyan elmondtam, a kereskedelmi forduló, kereskedelmi tárgyalások harmadik fordulójában vagyunk. Nagyon sok ö, téma kerül terítékre, elég jók a kilátások. Az új csilei kormány kijelentette, hogy szeretné mielőbb tető alá hozni ezeket a tárgyalásokat. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy legalábbis politikai megállapodás, megállapodás születik majd az év végéig. A harmadik tárgyalás sorozat, amely szintén folyamatban van, és látható is a sajtóban, ez a Mercosur tárgyalás sorozat. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy bonyolultabb dosszié, és a politikai megállapodás és kereskedelem témája június elején került terítékre, és egy politikai együttműködési részt nagyjából sikerült lezárni, azonban a kereskedelmi rész még továbbra is nyitott, úgyhogy reméljük, hogy egy következő fordulóra is sor kerül majd. Vannak technikai, technikai részletek az intézményes ügyekkel foglalkozó szekcióban, amelyek még szinten, szintén nyitottak. Húsz év elteltével nagyon fontos lenne, hogy a kereskedelmi részt is lezárhassuk, és azt hiszem, hogy ilyen sok év után a hitelességünk forog kockán. Köszönöm. Merci, euh, madame. Köszönöm szépen. Most pedig Beatriz Leszigui Gardoki asszonynak adom meg a szót, aki jogi és közgazdasági partner, valamint Mexikó gazdasági minisztere volt. Jó napot kívánok! Meg szeretném köszönni Maria Mercedes Rodrigueznek és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak a kedves meghívást. a világ egyre összetettebb, egyre komplexebb helyé vált. Nem tudom, emlékeznek, amikor az első e-maileket el tudtuk küldeni a 90-es évek közepén, ekkor döntettek a cégek, hogy fragmentálják a termelési folyamatot. Különböző országokban termeltetnek, ahol a költségek olcsóbbak, hogy versenyképeseké váljanak. És ekkor jött létre a regionális és a globális értékteremtési láncolatok tömege. Az információs technológia forgad, forradalom megváltoztatta a világkereskedelmet, láthatják itt ezt a szlájdon is, a dián. A árukból most már az inputok kereskedelme zajlik és látjuk, hogy az FTA-k, a szabadkereskedelmi megállapodások hogyan fejlődtek ki 42-ről 279-re, a 90-es, 94-től máig. A légó kockákkal, építőkockákkal lehet összehasonlítani ezt a rendszert egy légóval, egy kombináció, három légó kockával, 1500 kombinációban van, és hat légó építő kockával 915 millió kombináció jöhet létre. Hát el tudják képzelni, gondolom nem is kell mondanom, mit jelentett ez. Hát láthatják, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások milyen komplexítették a világot, és persze tőke ezeket követte. A komplex az egyre komplexebbé váló helyzetre egyre inkább egyszerűsítő, túlegyszerűsítő. Nem, erre a megoldás az, hogy egyszerű szabályokat találjunk. Néhány tucatnyi, sőt, tulajdonképpen nem is több, mint öt szabályt fogadtak el. De persze fontos, hogy az egyszerű szabályokat ne keverjük össze a túl egyszerűsítő megállap, megoldásokkal, a populista kormányok által kínált hamisan egyszerű megoldásokkal. Mondjuk Donald Trump, amikor azt mondja, hogy megtrampolja a szabadkereskedelmi megállapodásokat és a multilaterális kereskedelmi rendszert, ezzel az USA gazdaságának minden betegségét meg fogja gyógyítani. Vigyázni kell az ilyen populista ajánlatokkal, és persze bevándorlásra és hasonlóan egyszerűsítő megoldást ad. Minden azt mondja, falat építünk. Donald Tusk szerencsére nem ugyanez, mint Donald Trump. Az USA részéről hiányzik a jövőkép, a vízió, a leadership, a vezetői szándék. Ezért nagyon fontos, hogy az EU és Latin Amerika megerősítse kereskedelmi, gazdasági és politikai kapcsolatait. Két szabályra van ehhez szükség. Az egyik a gazdaság és a kereskedelem integrációja. Mexikó és az EU ezt nem olyan régen megtettem. A két latin-amerikai az, az EU és Mexikó modernizálták az EU szabadkereskedelmi, EU Mexikó szabadkereskedelmi megállapodást. Ezzel elmélyítették szerelmüket, és tovább léptek az együttműködés szintjén. It is important, I, and I must say that... Nagyon fontos, és ezt is ki kell hangsúlyoznom, mielőtt ezt a diát megmutatnám. Fontos tehát, hogy az EU és Mexikó mi hamarabb megkössék a megállapodást, a politikai szándék, hogyha fennáll, akkor a, a jogi kérdéseket és a fordítást fel lehet gyorsítani. Fontos, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás a NAFTA tárgyalások számára is inspiratív erőként, példaként szolgáljon. Mi több, pozitív üzenetet küldjünk ki az egész világnak arra, hogy nyissuk meg a kereskedelmi kapuinkat egymás irányában. Láthatják itt a kereskedelem volumenét és a beruházási volumeneket. Mexikóban kereskedelmi deficitet írnak, számolnak ki az EU-val szemben, de ennek ellenére mi nem úgy látjuk a világot, mint Donald Tusk, mint Donald Trump, mert a hozzánk beáramló működő kép, tőke abszolút ellensúlyozta a kereskedelmi deficitet. A Mexikóba áramló közvetlen külföldi működő beruházás 40% az EU-ból származik. A szabadkereskedelmi megállapodás a preferenciák um, eltűnését szolgáltam, és ugyanakkor A szabadkereskedelmi megállapodás uh, főbb fejezetei a beruházásról, a mezőgazdaságról és a szolgáltatásokról szólnak. Egy másik nagyon fontos szabály, az első szabály volt a kereskedelem integrációja, a Mexikó és az EU közötti kapcsolatok elmélyítése, vagy Latin Amerika és az EU közötti kapcsolatok elmélyítésének második záloga vagy sorokköve az együttműködés. Nem a készpénzre gondolok ezzel a metaforikus képpel, hanem sokkal inkább arra a készségre és képességre, kapacitásépítésre, amelyet az EU adott Latin Amerikának az elmúlt években. Keresd a pénzt mondhatnánk, de inkább azt mondjuk, keresd a segítséget. Brazíliával, Argentinával, Csillével és Peruval is szorosan együttműködtünk, hogy elérjük a céljainkat. A másik két területen, ahol együttműködhetünk, mi ez a másik két terület? Az USA protekcionizmus elleni harca, másrészt pedig egy közös fellépés az acél és alumínium vámok ellen. Örülök annak, hogy Kanada, Mexikó és az EU egy hajóba nevez, és az volna jó, hogyha más országok is, akik bilaterális megoldásokat kötöttek is, így léptek volna fel, akkor sokkal erősebb frontot hoztunk volna létre. Azt is gondolom, hogy az EU-nak szorosabban együtt kell működnie Latin Amerikával azért, hogy egy igazi nagy integratív kereskedelmi megállapodást hozzon létre, például olyat, amelyet az USA javasolt néhány éve az amerikai konténer szabadkereskedelmi megállapodásáról. Végezetül pedig meg szeretném osztani mindenkivel, a következő gondolatomat. A Világgazdasági Fórum készítette ezt a tanulmányt. Mennyire állunk készen a termelés jövőjére? És itt a negyedik ipari forradalom legfontosabb kihívásaira való felkészültséget vizsgálják. Két elemet vizsgáltak főleg, a, a termelés struktúráját, amely a komplexitással és a scale a léptékkel függ össze illetve azzal, hogy mennyit termelnek, mennyit gyártanak egy országban, a GDP arányosan, és mennyire komplex a termelés. A másik mérés ebben a tanulmányban pedig a termelés drivereire vonatkozott, mennyire jól felkészültek az országok ezeken a területeken. Különösen Latin Amerikában sok hiányosságok mutat, hiányos mutatkozott a az innováció, az emberi erőforrás és az intézményi keretek tekintetében. A tanulmány négy nagy kategóriára osztja az országokat. Vezető országok, akik a termelés driverei, Európa legtöbb ország ebbe a kategóriába tartozik, ők jól felkészültek a jövőre technológiai szempontból. Aztán um, a legacy országok, Mexikus ebbe az csoportba tartozik, ahol um, jól követjük a termelés változásait, de nem mi vagyunk a driverek. És aztán, de itt a termelési, főleg a munkaköltségek alacsonyabbak is, ez versenyelőnyt jelenthet. A másik két kategória a, a következő. Magas potenciálú országok, amelyekben a termelési bázis, bázis korlátozott ma még, de um, a, és rosszul termelnek a termelés driverei tekintetében, de a potenciáljuk nagy. Latin-amerikai országok tartoznak ide. Itt láthatják, hogy hova tartoznak az országok. És itt pedig kékkel látják az európai országokat líderként, vezetőként, sárgával, a latin-amerikai országokat láthatják. Láthatják Latin-Amerika és Mexikó legacy, eh, vagy a, a követő országcsoportban van. Röviden még arról, hogy mit kell a Mexikónak és Latin-Amerikának, és egyébként az egész világnak tennie amelyben a megfelelő gazdasági modellt keressük minnyáján, és a megfelelő kereskedelmi politikát. Nagy szükség van arra, hogy a termelékenység kérdésére választ adjunk, azért, hogy az egyenlőtlenség problémáit megoldjuk, mely gazdaságainkat sújtja. Mexikó esetében növelni kell a termelékenységet, az egyfőre jutó GDP-t is. Láthatjuk ezt például Kínával való összehasonlításban, hogy mennyire le vagyunk maradva. Egyszerű szabályokat kell követni, amelyekről a bevezetőmben beszéltem. Ez az az öt egyszerű szabály, amely will make a difference, amely igazi változást jelent majd latin számára. Produktív átalakulás, nagyobb um, értékteremtés, itt a smiley arcon látják a termelési láncot, és minél közelebb kerülünk a sarkokhoz, annál nagyobb a hozzáadott érték. A gyártás területén Mexikó rosszul teljesít, tehát itt eh, még van még tennünk. Ráadásul a kutatásfejlesztés területén is sok dolgunk van. Aztán a marketing elosztás és a kereskedelmi területén is feladataink vannak másrészt, és itt Latin Amerikának segített az EU. A másik feladat az, hogy az kis és középvállalatokat a multinacionális cégekkel kapcsoljuk össze globális és regionális értékteremtési láncolatok keretén belül. Harmadsorban innovációra van szükség, az emberi erőforrások megerősítésére, képzésére, negyedsorban infrastruktúrát kell képíteni, és a konnektivitás logisztikáját kell megerősíteni, ötödsorban pedig a kormány, a magánágazat és az oktatási rendszer közötti koordinációra van szükség, és az EU itt is sokat segített a latin-amerikai kormányoknak, hogy a e kapcsolatot jobban megteremtsék az intézmények, az oktatás és a cégek, valamint az állami közigazgatás között. Biztos vagyok benne, hogy az EU segítségével és az Európai Parlament segítségével a latin-amerikai országok a manufactureből a factor fele léphetnek elő, tehát e, termelésükről ben sokkal inkább a hozzáadott érték érvényesül majd. Köszönjük szépen, asszonyom! Köszönöm szépen, most pedig Maria Garciának adom meg a szót a Bath Egyetem részéről, aki videokonferencia révén csatlakozik hozzánk.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 Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Arra kértek, hogy a Mercosur országokról beszéljek, és arról az új lendületről, amit a megújult tárgyalások okoztak, illetve hogy a megállapodások milyen kiaknázatlan lehetőséget, kiaknázását tehetik lehetővé. Argentina, Brazília, Paraguay és Uruguay egy milliárd fogyaszt, negyed milliárd fogyasztót jelentenek a hetedik legnagyobb gazdasági csoportosulás, az ötödik legnagyobb az EU-n kívül, nagyon sok szídű régió, Brazília dominál, Paraguay, Uruguay kis országok a régióban, vannak makrogazdasági, politikai stabilitást érintő problémák a térségben, úgyhogy egy EU-Mercosur megállapodás sikeres aláírása stabilitást jelenthetne a régiónak. És a gazdasági populizmus ellen is védenem lenne. Itt látható néhány kulcsfontosságú gazdasági statisztikai adat, amit fontos tudni, hogy Brazília a leg, történelmének legmélyebb recessziójából épül éppen fel, körülbelül GDP-nek 7%-át veszítette el 2015 és 17 között. Argentina egy válság közepén jár, most kezd, kellett egy IMF tervet elfogadniuk, 25%-os inflációval működik a gazdaságuk. Azt is fontos észrevenni, hogy bár Brazília, Argentina és Uruguay közepes bevételű országok. Paraguay még fejlődő országnak számít, úgyhogy a GSP plusz rezsimnek még kedvezményezettje. Fontos kérdés, amit a gazdász, közgazdászok mindig megkérdeznek, amikor kereskedelmi megállapodásokat vizsgálnak, hogy milyen kiaknázatlan lehetőségek vannak még az export területén például, és milyen gazdasági ösztönző ereje lehet mindennek. Meg kell nézni tehát, hogy a GDP arányos export milyen arányú. Argentinában 12-13 százalék, Brazíliában hasonló, de mondjuk egy hasonló fejlettségű országgal, hasonló méretű országgal, és még ugyanolyan nyelvet beszélő országgal hasonlítjuk össze Mexikóval, akkor láthatjuk, hogy mekkora a különbség. Mexikó majdnem eléri a 40 százalékot. Ez mutatja azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek még a további kereskedelemben a Mercosur országokkal. Törökországgal összehasonlítva, ami szintén hasonló fejlettség és méretű, ebben az összehasonlításban is látjuk, hogy Argentina és Brazília még le van maradva. Nem akarok nagyon mélyen elmerülni a statisztikai adatokban, de mégiscsak szeretném illusztrálni, hogy milyen kiaknázatlan potenciál rejlik még az európai és Mercosur kapcsolatok elmélyítésében. Ha megnézzük az euró és a Mercosur kereskedelmi statisztikáit, azt látjuk, hogy nagyon hullámzott a kereskedelem. Fölül kékkel az Európai Unióba irányuló export látható, 2002-ben százat ért el, onnan 2,5%-kal megszorzódott az export oldal a 2010-es évek elejére, tehát nagyon jelentős fejlődést látunk. 44 milliárd az export, ebben a régióban 42 milliárd az import, és egy nagyon alacsony export többlet áll az Európai Unió oldalán. Különösen Mercosur régió exportja az ár, a alapvető áruknak az árát nagyon követik. Amikor ezek az árak magasak, akkor magasabb az export, amikor alacsonyabbak, akkor alacsonyabb, de érdemes lenne diversifikálni az erőforrások tekintetében a Mercosurral való kereskedelmi kapcsolatainkat. Nézzük a piaci részesedések adatait is. Azt látjuk, hogy a Mercosur régió erős dinamikát mutat, növekszik Kína részesedése, 2017-18 körül Kína pedig le fogja hagyni Európát, mint a térség legnagyobb kereskedelmi partnere. Ez természetesen politikai befolyást is jelent, amit érdemes lenne egy kereskedelmi, EU-s kereskedelmi megállapodással megfordítani. A lekötött vámtarifák tekintetében nagyon sok és magas vámtarifát látunk a Mercosur országokban. Még mindig két számjegyű vámtarifákról beszélünk, akár 35%-ot is elérhet. Európából a Brazíliába exportált autók 35%-os vámot kell, hogy elszenvedjenek. Ami az alkalmazott vámtételeket illeti, már nem annyira sötétek a vörösek, ez azt mutatja, hogy az alkalmazott vámtételek már nem annyira magasak. Mit jelent ez? Belevásároltuk magunkat a vámtarifákba. A Lekötött vámtarifákat a WTO megállapodások garantálják, az alkalmazott vámtételek pedig azok, amelyeket gyakorlatban is alkalmaznak a nemzetközi kereskedelemben. Ennek a különbségnek vannak természetesen következményei. Az európai vámtarifák jelentősen alacsonyabbak. Ez azt jelenti, hogy most a Mercosur országoknak kell lépni és csökkenteni a vámtarifákat, és ez óriási kedvezményeket jelenthet majd az európai vállalkozások számára. A Mercosurnak tehát sokkal inkább nyitnia kell, mint Európának. A multilaterális tarifák magasak a Mercosur térségben, ez azt mutatja, hogy ha egy lábbal be tudunk lépni a Mercosur régióba, mi, mint Európai Unió, az nagyon nagy előnyt fog jelenteni az Európai Uniós termelőknek. A kínai és USA beli termelők ugyanezt az előnyt nem fogják élvezni, úgyhogy ez plusz előnyt jelent az európai termelőknek az első lépéssel járó előnyt ki kell használnunk, hogyha megtehetjük. 18 éve próbálkozunk a tárgyalásokkal, 2000-ben kezdtük ezt meg. A kereskedelem sokszínűsége is gazdagodhatna a megállapodás révén, És még egyszer hangsúlyozom az előnyöket abban, hogy a nagyon magas Mercosur által kivetett vámtarifák csökkennének. Érdekes azt is tudni, hogy Afrikán kívül itt a legmagasabb a bizonytalanság, ami az európai exportőröknek az útjában áll. Nagyon gyakran változnak a vámtarifák, hogyha szeretnék, akkor megteszik. 1300 termékből körülbelül 500 esetében akár meg is duplázhatják a WTO szabályok betartásával a vámtarifákat. Ezt a bizonytalanságot is meg tudná változtatni a megállapodás megkötése, és az óriási kedvezmény, óriási elő lenne az EU-s exportőrök számára. Már csak azért is, mert ez a bizonytalanság nagyon jelentős elem. Különösen a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, cukor, hús, olajnövények, bioetanol tekintetében átmeneti időszakra lenne szükség biztosítékokra és folyamatos kvótákra a legérzékenyebb területeken. Most a nem tarifális jellegű akadályokra áttérve, nagyon sok felmérés azt mutatja, például a Világbank is, üzleti adatai alapján, hogy a Mercosur országok a vámeljárások tekintetében nem jól teljesítenek, nagyon bürokratikusak, kockázatosak az EU exportőrei számára, és rendkívül hosszadalmasak. Úgyhogy ha itt is tudnánk haladást elérni, az jelentős változást eredményezne az EU exportőrei számára. Az importkorlátozások Argentina esetében 26% azon termékeknek a, az aránya, ahol import engedélyre van szükség, mert még mindig érzékeny cikknek tartják őket. Brazíliában már javult a helyzet. Aztán, hogyha az egészség és növényegészségügyi szabványokra térünk ki, különösen a hús és halpiacon, a Mercosur országokban nagyon szigorú jogszabályok vannak, amelyek a helyi termelőket juttatják előnyös helyzetbe. Szellemi tulajdonjog, a Mercosur országok Brazília kivételével nem írták alá nemzetközi szabványügyi együttműködési szab, ö, megállapodást, úgyhogy a szabadkereskedelmi megállapodás írhatna elő együttműködés bizony területeken. Hogyan tudnánk egy ilyen megállapodásnak számszerűsíteni a hatását, mit jelent ez az EU-nak? Nos, a vámtarifák csökkentésétől és a nem tarifális jellegű korlátok némileges csökkentésétől 0,07-0,18 százalékos EU-s GDP növekedést válhatnánk. Euró milliárdokban 20-25 milliárd euró lenne GDP többletben Európa számára. Milliárdok esetében 10-24-ig terjed a Mercosur országoknak a juttatott előny, de a növekedési rátákat tekintve, hogy milyen GDP növekedést érhetnének el a meghosszúró országok, akár az Európai Uniós növekedés többszörösét is elérhetnék, mert óriási változást jelentene ez számukra. Egy milliárd eurós vámbevételt jelentene az Európai Uniós csökkentés, Paraguay és Uruguay előnyösebb helyzetbe kerül, mint Argentina és Brazília, mert ők jobban hagyatkoznak a nemzetközi megállapodásokra, mint nagy szomszédaik. Az Európán belüli különbségek is jelentősek lennének a spanyol nyelven beszélő országok, illetve Spanyolország és Portugália, mivel jobban kereskednek a dél-amerikai országokkal, az ő kereskedelmük és a GDP-jük nagy mérték, nagyobb mértékben növekedne, mint az Európa közepén elhelyezkedő országoké. Szektorális hatások. A Mercosur országoknak összehasonlító előnye van a mezőgazdaság területén, az EU országoknak az ipar területén, úgyhogy nagyon jól kiegészíti egymást a két régió. A hozzáadott érték effektus pozitív hatása kihatna az európai egységes piacra, de különösen a perifériás országokra. Például még az Európai Unión belüli német exportok növekedése is előnyös lenne tovább gyűrűző hatása miatt a keleti országokra is az Európai Unión belül. Vannak olyan ágazatok, amelyek a, a fa, bútor, papír, textil, bőrszektor, amelyek sérülékenyebbek lennének, de nincsenek nagy kockázatok. A nagyobb hozzáadott érték veszteséget az alapvető mezőgazdaság és agrár szektorokban tapasztalhatnánk, de ez nagyon nagy mértékben függ a megállapodások tartalmától, és ez még nincs meg. Óriási lehetőségek vannak azonban, különösen bizonyos élelmiszeripari szektorokban, tejtertermékek, bor, és egyéb különleges kultúrák, mint például a spárga esetében. Többi tanulmányunk is azt mutatja, hogy az Európai Uniós tagállamok gyakorlatilag mindegyike kedvező hatást tapasztalna egy ilyen megállapodás aláírása után, és a, az előnyök azok mindenképpen nagyobbak lennének, mint az esetleges kockázatok az élelmiszeripari szektorban. Néhány óvat, dolog, ami miatt óvatosságra intenék, a szimulációs eredmények a valódi hatásokat valószínűleg alábecsülik, hiszen nagyon sok bizonytalanságot is eltörölnének ezek a megállapodások, és ez plusz pozitív hatás jelentene az EU exportőreinek. Ráadásul a pozitív hatások a makrogazdasági stabilitást is növelnék a Mercosur országokban, ez sem mérhető nagyon számokban, és még egy dolog, jelentős a bizonytalanság a tekintetben, hogy milyen kereskedelem árát illető csökkentéseket lehetne elérni azáltal, hogy csökkennek a nem tarifáris jellegű kereskedelmi korlátok. Bizonyos ágazatokban, bizonyos országokban, különösen az Európai Unióban azt látjuk, hogy nehéz helyzetbe kerül különösen az élelmiszeripari szektor, a kap reformjára szükség van, az Európai Unió pénzügyi keretében is ez le fog csapódni, Lehetséges, hogy az európai globalizációs kiigazítási alap segíthetne a mezőgazdasági szektornak abban az esetben, ahol kár éri őket a szabadkereskedelmi egyezmények aláírása miatt. A széndiokszid adók határokon történő kiigazítását át kell gondolni, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez a mezőgazd, ez a megállapodás az erdőírtáshoz ne, rájú, ne járuljon hozzá Brazíliában. Tájékoztatni kell a közvéleményt, és végrehajtási mechanizmusokra is szükség van, hogy ne legyenek olyan kollaterális hatások, amiket senki nem szeretne látni. Az is nagyon fontos, hogy az Európában elfogadott például bioüzemanyagokra vonatkozó belső szabályok ne legyenek diszkriminatívak. Az emberi jogokat, kisebbségeket és őslakosokat illető kérdések is rendkívül aggasztóak, bár ezek a témák már nagyon távol esnek attól, amit a közgazdászoknak kéne megoldaniuk, úgyhogy én itt meg is állok. Euh, Köszönöm szépen, most pedig euh, megnyitom a vitát a képviselőkkel. Először is megadom a szót az állandó jelentéstevőnek ebben a témában, Santiago Fisas mm, kapja meg a szót először, aki a kolumbiai dossziéért felelős. Eh, muy bien, muchas gracias, eh, presidenta. Eh, Köszönöm szépen. Az Európai Unió, Kolumbia és Peru megállapodásáról van szó, illetve ez egy későbbi napi rendi pont, ugye? Tehát nem, e- nem erről kéri most a véleményem. Je vais donner la parole, donc tu, tu, tu veux dire un mot? Kér szót ebben a témában? Je vais donner la... Nos, akkor megadom a szót Rodrigo Pinero asszonynak. Muchas gracias, presidenta, y... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy megrendezzük, megrendeztük ezt a meghallgatást, hiszen így rámutathatunk arra, hogy az Európai Parlament, illetve az európai intézmények a tanács, illetve a bizottság milyen fontosnak tartja a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat Latin Amerikával. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a történelmi és kulturális kapcsolatokon túl, illetve a közös értékeinken túl több területen együttműködtünk annak érdekében, hogy ezeket az értékeket megvédjük, az emberi jogokat, megvédjük, illetve kiálljunk a környezetvédelmi fenntarthatóság mellett. Ma a menekültek nemzetközi napja van, és sajnos a mai napon az emberi jogi tanácsból kilépett Trump elnök úr. A latin-amerikai partnerekkel azonban továbbra is együttműködünk majd az emberi jogi kérdésekben. Ezt szeretném hangsúlyozni. Ezen kívül természetesen dolgozunk majd a kereskedelmi kapcsolatokon is. Ami a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat illeti, Latin Amerika és Európa együtt a világ GDP-jének 25%-át képviseljük, illetve a világ lakosságának is 25%-át. Ezért a politikai és kereskedelmi szempontból Európa számára Latin Amerika rendkívül fontos szerepet tölt be. Ami pedig a mexikói kereskedelmi megállapodást illeti, nagy érdeklődéssel hallgattam az előadókat, de ez egy kérdést vet föl. Mexikóban jártam tényfeltáró kiküldetés keretében, és azt hiszem, hogy ez nagyon is jó időben történt, hiszen most folyamatban vannak a választások, és nagyon érdekes megtudni, hogy a különböző jelöltek hogyan vélekednek erről a megállapodásról, illetve általában a lakosság hogyan gondolkodik. Nos, azt mondhatom, hogy a politikai frakciók támogatják a megállapodás aláírását, mint egy egyöntetűen. Természetesen vannak még nem lezárt kérdések. Nagyon fontos, hogy ezeket az eddig nem megoldott kérdéseket sikerüljön lezárni. lezárni. Gondolok itt például a közbeszerzési kérdésekre, illetve Az is nagyon fontos, hogy a különböző intézmények szerepe pontosan körvonalazódjon a függelékben. Ezen kívül ott van az ILO 98-as egyezménye, jelenleg még ez is várat magára. Fiszasz úrral az Európai Néppártól ellátogattunk a munkaügyi miniszterhez, illetve hangsúlyoztuk milyen fontosnak tartjuk a megállapodást. A kormány is pontosan ezt tette. A szenátusban a ratifikáció következik majd, és most megragadnám a lehetőséget, hogy fölkérjem a szenátust, hogy ratifikálja a megállapodást. Ami a munkaügyi kapcsolatokat illeti, a nemzetközi munkaügyi standardok rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ami a KKV-ket illeti, érdemes rámutatni arra, hogy a KKV-kkal foglalkozó konkrét fejezet első ízben taglal külön kitételeket, specifikumokat. Mind az Európai Unió, mind pedig Mexikó erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy megpróbálják körvonalazni a megállapodásból származó előnyöket, illetve bemutatni a megállapodás adta lehetőségeket. Fontos, hogy megfelelően kommunikáljunk, elmondjuk az előnyöket, és megpróbáljuk ezeket fölkarolni, támogatni. Különösen akkor, amikor az, az üzleti szférával tárgyalunk. Mexikóban ez elég egyértelműen meg is valósult. Korábban beszéltünk arról, hogy a kiaknázási ráta 50%, itt igazából a 100% lenne a cél. Tehát jó megállapodást szeretnénk, és aztán azt akarjuk, hogy a megállapodást megfelelően és teljes mértékben meg is valósítsák, és így az elérhesse a célkitűzéseket. Valóban, ami a mexikói mandátumot illeti, ebben nem volt a nemi egyenlőségre vonatkozó fejezet. A csileiben ez már benne lesz. De ez nem azt jelenti, hogy semmit nem tehetünk ezen a területen. A megállapodásban még bele lehet venni dolgokat, és örömmel látjuk, hogy az állat jólét kérdése belekerült a megállapodásba. Creo que tenemos que insistir en que en el marco del acuerdo, sin necesidad de reabrir el... De sajnálattal veszük tudomásul, hogy a nemek közötti egyenlőség sajnos nincs benne ebben a megállapodásban, pedig ez a lakosság 50%-át érinti. Úgyhogy azon tanulmányokat kell elővenni, megvizsgálni, amelyek rámutatnak arra, hogy a jelenlegi kereskedelmi megállapodás milyen előnyt hozhat a nők számára. Úgy tűnik, hogy Szalafranka úr nincs itt, pedig ő a jelentéstevője a Mercosur témának, úgyhogy csak röviden kitérnék erre. Szerintem ez egy kiváló lehetőség, egy óriási lehetőség. Sajnos a mandátumunk elég, eléggé régi már, 98-as dátumú, úgyhogy a jelenlegi kereskedelmi megállapodás ambícióitól elmarad. Mégis nagyon fontos, hogy véglegesítsük a tárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban annyit mondanék még el, hogy valóban bonyolult megállapodásokra kerül sor, és el is húzódtak azok. Meg kell próbálnunk rugalmasabb kitételeket alkalmazni, annak érdekében is, hogy egy kicsit nyithassunk. A KKV-kkal kapcsolatban semmit nem vehetünk be a Mercosur megállapodásban. Szükség van arra, hogy valamilyen egyablakos megoldást találjunk, és a Mercosur országokban a KKV-k szerepét is fölkaroljuk. Nos, nem tudom, hogy miért nem tudjuk megerősíteni az együttműködést a kkv kérdésében. A, a kormányközi konferencián Buenos Airesben a Mercosur országok hangsúlyozták a fennálló fejezeteket, és azt hiszem, hogy például a nemek közötti egyenlőség témájában erősebb eredményekre van szükség. Hiszen az állampolgárok nagyon fontos szerepet töltenek be, és ezt várják tőlünk. Böge úr, nem? Nem. Madame, oh, Madame Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadásokat, és köszönöm a referensek által mondottakat is. Azt hiszem, hogy az, amit örök, amiről a kolléga beszélt, a mandátum alapjául adott bázis előregedett. Azóta már sokat változott az idő. Éppen ezért kérdezem, hogy a digitális gazdaság kérdését hogyan ítélik meg kolumbiai látogatásunk során azt tapasztaltam meg, hogy ez egy olyan téma, amely még nem a figyelem homlokterében van, de egyre nagyobb figyelem fordul felé, egyre több energiát akarnak a szabadkereskedelmi megállapodások modernizációja során a digitális gazdaság kérdésére is fordítani, de Igaz mindez a startupokra is, és a kis- és középvállalatokra is. Aztán az adatbiztonság és az különböző adatmodellek kérdésére is ki kellene terjeszteni a megállapodások. Köszönöm, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is megköszönöm az előadásokat. Ezen megállapodások során mindig vannak győztesek és vesztesek. Persze a győztesek a gazdasági oldalon vannak, ezzel egyet is értek, de lássuk a veszteseket. Az előadásokban jól kiderült, hogy a latin-amerikai oldalon, hogyha megvizsgáljuk a Mercosur megállapodást, akkor a, ennek olyan kihatása van, hogy az emberi jogokat lábbal tipporják, az embereket elűzik a termőföldjükről, a brazil gazdálkodók elveszítik a területüket, termelőterületeket, a civil <coughs> szervezetekre nem figyelnek. Az Eurolat találkozó során, a civil társadalmi fórum során eszmét cseréltünk arról, hogy hogyan lehetne a civil szervezeteket, a stakeholdereket is jobban bevonni. Eh, natürlich besser sein könnte, inwieweit... Hogyan lehetne tehát eh, javítani az ő szerepvállalásukat, hogyan lehetne őket eh, jobban helyzetbe hozni, és persze a fenntarthatósági fejezetről is beszélni szeretnék. Hiszen a környezetvédelmi normák, a munkavállalói jogok, érvényesítése felett őrködnünk kell, és ezért a megállapodásba egy erős fenntarthatósági fejezetet kell beépíteni. Ráadásul szankciókra is szükség van, hogyha nem tartják be az itt mondottakat, akkor ezt szankcionálni lehessen. gyakran önkéntesen működik az együttműködés, nincsen szankció, tehát azt hiszem, hogy ezen változtatni kell. 18 évet zajlanak a tárgyalások, ezt hallottuk, valóban fair megállapodást akarunk a Mercosur államcsoporttal és a többi latin-amerikai állammal, de hitelünket sem szabad, hogy elveszítsük. Európa és a latin-amerikai országok számára is érvényes kell, hogy legyen, hogy be kell vonni a civil társadalmat, a szabályokat be kell tartani. Kérdezem, hogy ez ügyben van -e mit tenni, a referensek milyen elképzelésekkel rendelkeznek, hogy hogyan lehetne szempontokat javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e? Szeretnének-e az előadók válaszolni az itt elhangzottakra, a parlamenti képviselők kérdéseire? Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen! A két kérdést németül tették fel, ezért németül szeretnék felállni. Valóban a Mercosur mandátum 20 éves. Ez egy eljárás jogi probléma itt Európában, hogy egy ilyen mandátummal kell tárgyalni. Ez, ez alatt a 20 év alatt drámai módon fordult a világ, mondhatni, kifordult a sarkaiból, és valóban arra van szükség, hogy a bizottság Trade for All anyagában foglaltakat figyelembe vegyük a megkötendő megállapodásokban. A Mercosur megállapodások során ez nem fog teljesen teljesülni, mert ilyen régi mandátum. Ezért a javaslatom az volna, hogy a meglévő mandátum alapján tárgyalja ki a bizottság ezt a megállapodást, de legyen egy lejárati dátum is, amikortól a és ez meg ne legyen több mint tíz éves, amikor az új mandátum alapján az addigra előregedett eh, megállapodásról újra tárgyalni kelljen. Csilléről, Mexikóról beszéltünk, rendelkezünk velük szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Körből a mandátumot ugyanakkor adták 20 évvel ezelőtt, a 90-es években, de a modernizáció most zajlik. Célra vezető volna, hogy ezt a lendületet kihasználjuk, és megállapodjunk abban, hogy belátható időn belül egy új mandátummal kell modernizálni a megállapodást. Valóban a digitális területen is Európának abszolút érdeke, hogy olyan szabályokat fektessünk le, amelyek kompatibilisek a mi adatvédelmi elképzeléseinkkel, például az új GDPR-rel, az új adatvédelmi alatrendelettel. Ezekre a szempontokra is ki kell térni az ilyen tárgyalások között. Hiszen fennáll a digitális protekcionizmus veszélyem, ez ellen fel kell lépnünk, és megfelelő szabályozói keretfeltételeket kell teljesíteni. Igaz ez egyébként más modern témákra, a fenntarthatóságra is, a széndiokszid kibocsátás kérdésére, a föld felhasználás változására, az írtásra. Ezek központi kérdések, és úgy gondolom, hogy a Mercosur megállapodás ezekre a kérdésekre talán, ha nem is egyből, de kint tekintésében, perspektívájában igenis választ kell, hogy adjon. Még akkor is, hogyha különös tekintetben, hogy a középtávú jövőben mondjuk olyan országokkal, mint Indonézia és szabadkereskedelmi megállapodást akarunk kötni. Ugyanazokat a problémákat látjuk ott is, mint Brazíliában és Paraguayban a mezőgazdasági, a területfelhasználás változása, az erdőírtás. Ezekre érdemes tehát a Mercosur megállapodásban is, megáll- is megoldást találni. Egyetértek a közgazdászokkal, hogy a fenntarthatósági fejezet eh, betartásához eh, szankciókra van szükség, különösen ott, ahol a globális externalitások tényállása áll fel, ez mondjuk a széndiokszid kibocsátás. A szennyvíz, szennyezés ez nem globális externalitás, eh, itt ugye nem kell nemzetközi szankciókat bevezetni, de mondjuk a széndiokszid kibocsátás tekintetében igenis szankciókra volna szükség a szövegekben. Köszönöm. Voy a intervenir ahora en español, como vieron también, intervención. Spanyolul szólalok föl, hiszen egy-két kérdést is spanyolul föltettek, ezért én most anyanyelvemhez fordulnék. Anyanyelvében él az ember, az egyetlen otthona, az egyetlen tájhazája az embernek az anyanyelve. Egy szóval, valóban választó úton vagyunk a világkereskedelemben és a világgazdaságban is, és a szabad kereskedelem csatáját meg kell győznünk, meg kell nyernünk. Ez az a modell, amelytől békét és gazdasági lendületet és fejlődést várunk. De a világgazdaság elemzésében egy valamit világosan kell látni, a piacgazdaság modellje, Ugye azt gondoljuk, hogy a piac mindent szabályozni fog. Nem, nem fog mindent szabályozni, tehát a világgazdaság ezen modellje már nem működik. Egy új iparpolitikát kell kialakítanunk a gazdaságainkban, a gazdaság fejlődésében, bárhogy is nevezzük ezt, annak érdekében, hogy ezen hibákat kiköszöböljük. De addig, amíg a kereskedelmet nem demokratizáltuk, addig ezt nem tudjuk elérni. Persze, még több kis és középvállalatot kell bevonni a kereskedelembe, és még több ország, még több ágazat kell, hogy bevonásra kerüljön a globalizáció folyamatába, illetve kell, hogy haszonélvezője váljon, véje váljon ennek a folyamatnak. A megoldása ennek a kihívásnak ugyanakkor nem a kereskedelmi megállapodásokban rejlik, hanem abban, hogy az egyes kérdéseket az országokon belül hogyan szabályozzák, a KKV-kat hogyan engedik labdához vagy játékba kerülni. A kereskedelmi megállapodások azért sem mindig célra vezetők, mert nem, van, aki nem is tudja, hogy mit tartalmaznak ezek a megállapodások. Bizony itt a kis és középvállalatokat jobban kell tájékoztatni. Azért, hogyha nem is közvetlenül, de közvetve haszonélvezőivé válhassanak az ilyen megállapodásoknak. Egyelőre bizony inkább a multik profitálnak, és mi ösztönézné a multikat arra, hogy a KKV-ket is bevonják a munkában. Ezért ehhez megfelelő szabályokra lesz szükség. Ehhe a szabályok kialakítása során pedig a KKV-kkal is együtt kell működni, azért, hogy képesek legyenek a e komplex kihívásoknak megfelelni. Ami pedig az e-commerce-et az elektronikus kereskedelmet illeti, itt is alapvető jelentősége, hogy itt se álljunk meg, folytassuk a munkát, hogyha az, a szabályozási területen való együttműködésben és a normáink betartása során nem lépünk előre, akkor semmilyen előrelépésre nem lehet számítani, mert nem tudunk akkor többet exportálni. Mindehez nem feltétlenül szabad kereskedelmi megállapodásokra van szükség, hanem sokkal inkább az országok közötti elmélyített együttműködésre a normák betartása területén. Persze, a környezetvédelem is fontos szerepet játszik. Napra nap egyre több szabály van, melyet a környezet védelmében hoznak meg, és hogyha a szabályokat nem ö, megfelelően bocsátják ki és dolgozzák ki, akkor ez is akadályozza a KKV-k működését az együttműködés menetrendjének ezek a kihívásai. Úgy gondolom egyéb iránt, hogy Latin Amerika Európa tapasztalatától, tudásától, szakértelmétől sokat tap- tanulhat, és az európai vállalatok is nagy hasznára válhatnak. Köszönöm szépen, most megadom Maria Garcia-nak a szót egy percben. Thank you. So I'll pick up on the point about the trade and sustainability chapters. Um,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 Perfect, thanks a lot. And also for one minute. Köszönöm szépen. És most uh, Edith Ahrdá is kap még szót. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, igaz, hogy ezek a megállapodások nagyon összetettek. De mivel globális társulási egyezményekről van szó, több részük van. Itt most ezeknek a kereskedelmi részéről beszélünk többet, de el kell mondanom, hogy a politikai és együttműködési részekben is vannak olyan fejezetek, amikről önök beszéltek. Tehát ezek nem a kereskedelmi fejezetek, hanem más fejezetek, amikről még folyamatosan tárgyalunk. Ez a vegyes része a megállapodásnak, ezeket persze még nem láttuk. De van például minden mindegyik megállapodásban a nőkről és a nők jogairól egy nagyon fontos fejezet, nagy fejezetek mindegyikben a kis és középvállalkozásokról, és természetesen van egy olyan rész is, ami a társadalmi kérdésekről beszél. Igaz, hogy a Mercosur esetében nincs új mandátumunk, a régi mandátum alapján tárgyalunk, ez a döntés, de mindkét rész nagyon innovatív. A jelenlegi mandátum értelmén belül is nagyon sok progresszív és jó fejezetet tudunk bevenni, nem kell tehát attól félni, hogy ez egy elavult megállapodás lesz. Amin tényleg tudunk haladni, az ez a rész, ami a kereskedelmi részen kívül szerepel, viszont a kereskedelmi részben is tudunk innovatívak lenni. Tehát vannak, nyugodjanak meg, vannak a KKV-kről, a nőkről szóló fejezetek, a digitális kérdésekről szóló fejezet, stb. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel az első panelt lezárhatjuk, a modernizációról szóló részt. Nagyon sok érdekes aspektusról hallottunk. És most a meglévő megállapodásokra térhetünk át, a Latin Amerikával, az első panel néhány felvetett gondolatát most végrehajtási szempontból is meg tudjuk vizsgálni. A kereskedelmi főigazgatóság latinamerikai egységének vezetője Matthias Jorgensen kap szót, 5 maximum 8 percben parancsoljon. Köszönöm szépen, minden tőlem telhetőt megteszek. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak erre, meg erre a megbeszélésre, ami rendkívül fontos időpontban került megszervezésre. hiszen az Atlanti óceán két oldalán is világszerte olyan fejlemények vannak, amik megerősítik a Latin Amerikával való kapcsolataink fontosságát. Erős kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink vannak, vannak olyan jelzések, amelyek támogatják a, az erős intézményi keretet, a szabályon alap, szabályokon alapuló kereskedelem fontosságát. Arról kérték, hogy az Európai Unió kereskedelmi megállapodásának a végrehajtásáról beszéljek Latin Amerika esetében. Nagyon fontos, hogy ne csak végig tárgyaljunk megállapodásokat, ugyanilyen fontos, hogy végre is hajtsuk őket. Nagyon fontos tehát a napi rendünk fontos része a Latin Amerikával való megállapodások végrehajtása. Latin Amerikával egy sor régi és modernizálás alatt álló megállapodásunk van, és remélhetőleg az utolsó fázisába lépett a régóta fennálló tárgyalások lezárása is. Hogyan csináljuk, mit szeretnénk elérni, és mi az, amit már elértünk, milyen eredményeink vannak. Nos, az első kérdés. Partnerségi megközelítés alapján dolgozunk. Igaz, hogy a kereskedelmi főigazgatóság és a, az Európai Bizottság nagy mértékben felelős a kereskedelem politikai, de nem vákumban dolgozunk, hanem a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel, az üzleti élettel összhangban. Civil társadalommal is párbeszédet folytatunk. Piaci hozzáférési partnerségeink vannak az vállalkozásokkal, delegációkkal, tagállamokkal, tehát nem egy légüres térben dolgozunk. jelentéseket készítünk. Június 26-án várható a, megállapod, a kereskedelmi megállapodásokról szóló értékelésünk, illetve a kereskedelmi akadályokról szóló jelentésünk. Ennek nagyon fontos két üzenete lesz, az egyik a protekcionizmus terjed, a másik pedig jelentős változó hatásai vannak a különböző korlátoknak. A kereskedelmi egyezményekről november elején fogunk egy jelentést kiadni. Ez az összes kereskedelmi megállapodásunk végrehajtásának az eredményeit értékelni fogja. Mit próbálunk elérni, különösen a latin-amerikai kapcsolatainkban. Biztosítani akarjuk a piaci hozzáférést, a közbeszerzés területén is a szabályok betartásával sokat dolgozunk, hiszen nagyon széles körű megállapodásaink vannak a latin-amerikai országokkal, az értékeket próbáljuk érvényesíteni, illetve a KKV-kra helyezzük a hangsúlyt. Mexikó esetében és Chile esetében is fontos ez a terület. Az első kérdés a piaci hozzáférés, piacra jutás. Ez nagyon fontos. A tagállamok várják tőlünk, hogy erre helyezzük a hangsúlyt. A vállalkozások, a gazdasági szereplők is ezt várják. Ez tehát a kulcs, és hogyha el, megnézzük az elmúlt éveket és a végrehajtási jelentéseket, akkor nagyon sikeresek voltunk a megállapodások végrehajtásában, a piaci hozzáférési korlátok lebontásában sok esetben jártunk sikerrel, az SPS termékek esetében például. Ahogy a korábbiakban is mondtam, a szabályok területe és az értékek területe nagyon fontos Latin Amerika szempontjából. A kereskedelem és a fenntartható fejlődés nagyon fontosak. Közép-Amerika, Kolumbia és Peru azok az országok, ahol próbáljuk a 15 pontos tervünket most nyomon követni. E 15 pont révén meg akarjuk erősíteni a fenntartható fejlődést. Nagyon várjuk a Perúval, Kolumbiával, Ecuadorral folytatandó e tárgyalásokat az év későbbi részében. és a hagyományos területeinken is túllépünk. A kereskedelem és korrupciós fejezetet írtunk alá Mexikóval, tárgyalunk Csillével és hasonlóról. Új területekre léptünk a kereskedelem és a nemek kapcsolatának a területén is. Illetve több globális kormányzás, globális irányítás és a szabályok betartása ennek a támogatása ezen országok részéről, és a több oldalú beruházási tervek megvalósítása szintén jelentős témák. A KKV-król még tudnék beszélni, de megpróbálom lezárni a felszólásomat. Chile és a kereskedelmünk a 2002-es hatályba lépés óta megduplázódott, Mexikóval megháromszorozódott a kereskedelmünk, Közép-Amerika, Kolumbia és Peru esetében a jelentésből azt látjuk, hogy sokszínűbbé vált a kereskedelem, és több fél vesz részt benne, például kkv ezekből az országokból. Ekvádor is nagyon nagy sikertörténet. 2017-re 20%-kal növekedett a kereskedelmünk. Összefoglalásképp nagyon erős kereskedelmi kapcsolataink vannak a régióval. Bár ez létezik, még mindig nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség a jobb végrehajtás szempontjából is, illetve a Mercosurral való megállapodás megkötésével, ez kereskedelmünk Dél-Amerika 50%-át jelenti. Ahogy említettem, rengeteg megállapodásunk van, sokkal több, mint más régiókkal, és biztosítanunk kell, hogy ezeket a megállapodásokat megfelelően végre is hajtják, hiszen csak ekkor lesz előnyük a fogyasztók, a közvélemény és az állampolgárok számára. Ha nem tesszük ezt meg, akkor a demokratikus támogatás is hiányozni fog. Köszönöm szépen, a parlament igen, egyre inkább érdeklődéssel vizsgálja a kereskedelmi megállapodások megfelelő véglehajtását. Charles Baragán asszony következik. Az EIB globális partnerek és a Global Partners operatív igazgatója. It is an honor for me to be here. It is always... Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Mindig örömmel jövök ide az Európai Parlamentbe. Maria Soberegennek hívnak, és az Európai Beruházási Banknál az afrikai, karibiai országokért, Ázsiáért és Latin Amerikáért vagyok felelős. Ahogyan önök is tudják, az EIB az Európai Unió bankja, az Európai Unión belül 90%-os a finanszírozásunk, 10%-ben pedig az Európai Unión kívül dolgozunk, ez 8 milliárd euróra rúg évente. Minden évben mobilizáljuk a beruházási lehetőségeinket, mintegy 25 milliárd euróra vonatkozó összes összegben, és ebből 1 milliárd Latin Amerikába kerül. Tehát ez a kontextus, egy milliárd euró áll rendelkezésünkre évente a beruházásokra, és ez a kapcsolatok megerősítését szolgálja az Európai Unió és Latin Amerikai között. Négy fő mozgatórugó van, az első a fenntartható fejlődési célkitűzések, itt az összes európai tagállam kiáll emellett, a második az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés, ugye erről is sokat beszéltünk, mind az enyhítés, mind pedig az adaptáció. A harmadik terület Európai Uniós prioritások, migráció jelenleg, de ami Latin Amerikát illeti, itt inkább arról van szó, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió mennyiben van jelen, és mennyiben kíván segítséget nyújtani a latin-amerikai országoknak. A latin-amerikai miniszterekkel való tárgyalásaim során azt látom, hogy nagyon érdeklődnek az Európai Unió iránt, ott van az Egyesült Államok hatása, Kína hatása, ezzel kell számolniuk, és azt látják, hogy velünk közösek az értékeik, és meg akarják erősíteni a kapcsolatokat. A negyedik terület az európai gazdasági diplomácia területe. Ez pedig az európai cégek nemzetközi porondon való részvételéről szól, illetve az értékekért való kiállásról, az emberi jogok, a standardok, a szabványok területe ez. Ez a tevékenység három fő irányt vesz. Az első a környezetvédelmi és szociális aspektusok alapos elemzése. Ezen belül, a szociális aspektuson belül a nemek közötti egyenlőség területével is foglalkozunk, méghozzá ez egy nagyon fontos rész. Ha több időm lenne, erről részletesebben beszámolnék. A második rész a, be, a beszerzés, a közbeszerzés területe, az Európai Uniós közbeszerzési elveket érvényesítjük mindegyik általunk finanszírozott projekt esetében. Ez azt jelenti, hogy az európai cégek ezekhez hozzáférnek, nemzetközi kompetitív tenderezési pályáztatási eljáráshoz hozzáférnek tehát az európai cégek. Az európai törvények vannak itt érvényben. És a harmadik tulajdonság az az, hogy másokat is behívjunk, másokat is mobilizáljunk az általunk kijelölt folyamatokban. Mivel nincsen sok időm, ezért a konkrétumokra szeretnék összpontosítani. Nézzük, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek megfelelnek az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásainak, a latin-amerikai országok. Először is Kolumbiával kezdeném, illetve az andoki közösséggel, az andoki közösségi szerződések. Kolumbiában két fő területre összpontosítunk. Az egyik a béke folyamat, hiszen a külügyi szolgálat ezt jelölte meg, ezt az irányt, ezt követjük is, illetve együttműködünk különböző kolumbiai egységekkel, Finanszírozást biztosítunk a produktív cégek számára, a KKV-k számára, a konfliktus utáni területeken. Ezeket a területeket a kolumbiai kormány azonosította. Itt mintegy 400 milliós borítékról van szó, ez a kötelezettségvállalásunk. Ezen kívül az egyik legnagyobb infrastruktúrális projektet is finanszírozzuk, illetve ebben is segítséget nyújtunk. Itt európai cégek is részt vesznek ebben a folyamatban, valamint az EIB. Az európai cégek ugyanolyan hozzáférést kapnak, mint a többi cég. Nincs, ez egy nyílt verseny tulajdonképpen, és ezt próbáljuk megvalósítani a kereskedelmi megállapodásokkal. Lépjünk tovább. Peru. Tavaly 350 millió eurót szántunk a megújuló energiai projektekre, ezeket európai szolgáltatók hajtották végre, a know-how-t, illetve a berendezéseket biztosították. Tehát, ahogy elmondtam, eh, megújuló energiaforrás területe ez. Az európai cégek egy specifikus, konkrét know-how-val rendelkeznek, amelyet terjeszthetnek a világon. Lépjünk tovább, Mexikó. Jó pár hitelt folyósítunk, ezek mind az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépéshez kötődnek. A kibocsátás csökkentés, az üvegházhatású gázok csökkentése a cél, és itt az Európai Uniós cégeket támogatjuk a megújuló energiaforrási projektekben. Ezen kívül a szabadkereskedelmi megállapodást követően a kisebb KKV-k nemzetközi szintéren való fellépését is támogatjuk. Erről már beszéltünk. Ez mind az európai KKV-k érdekét szolgálja, akik Mexikóban szeretnének tevékenykedni, illetve a mexikói KKV-k Európai Uniós tevékenységét is támogatjuk a finanszírozási forrásainkkal. Ezen kívül Mexikóban együttműködünk a helyi bankokkal, kötvényeket bocsátunk ki, amelyek szintén kapcsolódnak a fenntartható fejlődési célkitűzésekhez. Tehát a tőkepiacot mobilizáljuk olyan projektekre, amelyek fontosak az Európai Unió számára. Lépjünk tovább, Mercosur, és tudom, hogy már nem sok az időm, itt szintén a külügyi szolgálat iránymutatását követjük, és különböző projektek rendszerét alakítjuk ki, különösen Argentinában. Két operációt vezetünk, két műveletet. Az egyik a, a Huhuy tartományban hulladékkezelési projekt, szilárd hulladékkezelését próbáljuk megvalósítani, illetve a Metro projekt a Argentina, Argentinában, itt a megújuló, megújuló energia áll a középpontban. Brazíliában pedig szintén megújuló energiával kapcsolatos projekteket finanszírozunk, tehát az éghajlatváltozás elleni fellépés a cél. Metro São Paulo ö, projektet finanszírozunk, amely szintén lehetőséget biztosít az Európai Uniós cégek ottani fellépésére. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió részéről mandátumunk legyen, és az EIB-t egy pár hónappal ezelőtt nagyobb mandátummal radóz, ruházták föl. Ez adja az ez adja a lehetőséget a tevékenységeinkre, a fellépéseinkre, mindig az Európai Unió prioritásait támogatjuk, illetve az Európai Unió fellépését próbáljuk megerősíteni ebben a régióban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Az EBB latin-amerikai tevékenységéről hallottunk most előadást. Most egy másik nagy kérdés is felmerül, mégpedig a TST fejezetek kérdése és a munka feltételek betartása a munkaszerződések formalizációja, főleg Kolumbiában okozott ez nagy vitát, ez a kérdés. Horácio Guido-tól a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet eh, Application of Standard Branch eh, vezetőjétől szeretnék hallani az álljadó álláspontját. Köszönöm elnök úr, hogy meghívtak, köszönöm, hogy szót kapok örömmel osztatom meg a munkaügyi kérdésekkel összefüggő kérdéseket az ILO Supervisory Testületének nevében. Elsősorban az alapvető munkaügyi standardok és a 169-es egyezmény alkalmazásáról szeretnék beszámolni. Kolumbia, Peru, Guatemala, El Salvador és Honduras Azért ez öt ország kapcsán, mert nekik nagy hagyományuk van a supervisory body-val való tárgyalás során a munkaügyi normák alkalmazása tekintetében. Lássuk Kolumbiát. Emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy a felügyelő testület a szakszervezeti jogok és a polgári szabadságjogok érvényesülése mellett szállt síkra. Ugye ezek azok az idők, amikor a szakszervezeti vezetőket gyilkolázták Kolumbiában. Azóta jelentősen csökkent ezen szörnyű esetek száma az elmúlt tíz évben, és a testületünk, a Supervisory Body üdvözölte persze a béke megállapodást. Egy-két joggalkotói kérdést, a sztrájkhoz való jogot, vagy a társadalmi párbeszéd megerősítését és a kollektív konfliktusok megoldásának segítségének kérdését veti fel testületem, a supervisory body. A velünk való együttműködés kapcsán a munkaügyi felügyelet kérdéseit is felvetették. több forrást kellett alokálni a munkaügyi felügyelőségek számára ajánlásunk alapján annak érdekében, hogy a munkaügyi ellenérzők elérejék a távoli helyeket is, <clears throat> ezért regionális irodákra van szükség. Peru. Ez egy másik ország, amely iránt érdeklődnek. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a gyülekezési szabadság és a kollektív tárgyalások um, uh, szabadsága még mindig nem érvényesül egyes ágazatokban nem alkalmazzák az idevágó nemzetközi megállapodásokat. De ugyanakkor a kényszer munkára vonatkozó nemzetközi megállapodásnak érvényt szerelnek, szereznek. A bizottságunk um, felszólította a nemzeti jogalkotót, hogy büntető tényállássá tegye a munkát, és 2017-ben módosítottak a BTK-t, és a kényszer munka gyakorlatot penalizálták. Guatemala-ra megyek tovább. Nos, Guatemala kapcsán ki kell emelnem, hogy 2012-ben az ILO alapszerződése alapján eljárás indult a gyülekezési szabadság alapszabadságának be nem tartása miatt. Ez a 26. cikk alapjáni szerz, eljárás, azt kell, hogy mondjam, hogy az ILO kezében ez a legerősebb fegyver, amelyel élhet. A 26-os szik alapján eljárás alapján egy vizsgáló bizottságot is föl lehet állítani. Nos, különböző válaszokat adtak, és múlt novemberben tripartit eh, megállapodást kötöttek a roadmap, az útító terv tekintetében, azért, hogy a gyülekezési eh, szabadság elve érvényesüljön az országban. A konfliktus eh, kezelési bizottság a kolumbiai példát hozta fel, Guatemala-ban is, és novemberben a tripartit, ö, Nemzeti Tripartit Bizottság állt föl, amely reményeink szerint a szakértők által kiemelt minden nyitott kérdéssel foglalkozik majd. Időközben, hogyha az ILO normák összekapcsolódását is megfigyeljük, látni kell, hogy a folyamatban megragadott intézkedések, például a munkaügyi felügyelet kapcsán eh, jó irányba mutatnak, például a munkaügyi felügyelőket külön jogkörökkel látták el. A felügyelő testülete egy rendszeres ügyfele, úgymond El Salvador. Teljesen világos, hogy eh, ebben az országban a problémák sok a leginkább a megfelelő szociális párbeszéd hiányából és a felügyelő testület eh, hiányából erednek, és éppen ezért a felügyelő testület ezt hangsúlyozta ki, elmondva azt is, hogy a gyermekmunka, a kényszermunka és bien szűr a gyülekezési szabadság kérdéseit nem szabad szőnyeg alá söpörni. Honduras újton újra előkerül mindig a supervisory body előtt Honduras is, a nemzeti, nemzetközi munkaügyi konferencia normáinak alkalmazása nem teljesült, illetve az egyezmény 78. cikkét sértették meg, bűncselekményeket követtek el a szakszervezeti vezetők terhére. De örömmel látjuk, hogy 2016-ban a konferencia a 169-es egyezményét elfogadta az indigén vagy őslakos népek védelméről, és ebből egy konzultatív, konzultációra vonatkozó jogszabály is létrejött, ezen felül pedig az velünk való eszmecsere, a konferencia bizottsága váló eszmecsere után egy új jogszabályt is kialakítottak. Nagyon gyorsan megyek tovább. Hasonló problémák és kihívások mutatkoznak az egész régióban, a közép-európai régióban, plusz Kolumbiában és Peruban. Mindenhol az erőszak um, ütötte fel a fejét más-más uh, szinten. Guatemala, Honduras és Salvador um, ban is voltak erőszakos cselekedetek a szakszervezeti um, döntéshozók terhére, korlátozták a gyülekezési szabadságot, illetve a kollektív tárgyalások gyakorlásának teljes szabadságát. Mindegyik országnak lépést kellett tenni a gyermekmunka és a kényszermunka tekintetében, és mindenkinek meg kellett erősíteni a munkaügyi felügyelet rendszerét, és meg kellett erősíteniük a társadalmi párbeszédet is átfogó, integratív megközelítésre van szükség akkor, amikor a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazását vizsgáljuk illetve vizsgáljuk, hogy a nemzetközi munkaügyi megállapodásokat tiszteletben tartják-e. Még egy szempontot szeretnék kiemelni, mégpedig azokat az intézkedéseket, amelyeket irodánk tett az EK, és főleg az, Európa, az Európai Bizottság, és annak is DJ Trade és DJ DEFCO főosztályától. Ők különböző projektben, kezdeményezésekben, főleg a szociális párbeszédre vonatkozókban segítettek bennünket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük, tehát kicsit javult a helyzet, de még van mit tenni. Persze a szerződések végrehajtásában a civil társadalom fontos szerepet játszik, és ezért az úgynevezett dakokat, a domestic advisory grupokat, az nemzeti független testületeket hoztuk létre, akik a civil társadalomat a, a kereskedelem fenntarthatósági fejezetek eh, alkalmazását fölött őrködnek. És a jövőben ezek a dagok még az egész megállapodás felett is őrködnek majd. Nos, tehát az EU dag elnöke Giuseppe Giuliano, akinek most megadom a szót, tessék. Thank you very much, President. I think that I can use my beautiful... Azt hiszem, hogy gyönyörű nyelvemen olaszul beszélhetek. Grazie. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt betekintést adhatok a munkánkban, és egy kulcsban azt mondhatom, hogy itt a civil társadalom részvételéről beszélünk, ők követik nyomon a kereskedelmi megállapodások alkalmazását, különös tekintettel a Kolumbia, Ecuador és Peru tekintetében. A kontextust illeti, milyen civil szervezetekről van szó? Lehetnek ezek vállalkozói szervezetek, munkavállalói szervezetek, emberi jogi szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, és akár a szerződéses országban, akár az európai tagállamokban nagyon aggasztja ezeket a szervezeteket az aszimetria jelensége, mely megjelenhet a kereskedelmi szerződésekben, és persze mindenki a szimetriáért dolgozik. Köszönöm az önök szakbizottságának azt az úti tervet, azt a roadmap-et, amely segíti um, például Kolumbiában a megállapodás végrehajtását, itt az emberi jogokról, a szakszervezeti gyülekezési jogról, a munkavállaló jogról van szó. Szóval, na hát ennyit röviden. Azt mondhatom, hogy az elmúlt három-négy évben a civil társadalom amely eleinte ellen, ellenezte ezeket a megállapodásokat, megértette, hogy nagyon nagy szerep jut nekik a kereskedelmi megállapodások felügyeletében, jóvon követésében. Persze, ugye ezek a civil szervezetek általában függetlenek kellene, hogy legyenek, de Kolumbiában, Ecuadorban is, néha Perúban is bizony azt látjuk, hogy a kormányok próbálják ezeket a civil társadalmi bizottságokat infiltrálni, a minisztériumaik alá beszervezni, kisajátítani, és az autonómiájukat beszántani. Erre a kérdésre tehát figyelni kell, és erre bizony felhívjuk a bizottság, az Európai Bizottság figyelmét is. Kolumbiában jelenleg egy olyan dag működik, amely tényleg függetlenül jött létre a kormányával való megállapodással alapján, de mégis csak független testület ez. Peru, Kolumbia és Ecuador országaiban a civil társadalom részvétele gyengébb. Mert ugye megállapodásban az szerepel, hogy a konzultációt a köz bevonásával biztosítjuk. és az Európai Gazdasági Szociális Bizottság bevonásra kerül, de náluk is gazdasági szociális bizottságok kell, hogy felálljanak. És azt kell, hogy mondjam, az elmúlt három-négy évben ilyen közös bizottságok álltak fel ezekben a közép-európai és latin-amerikai országokban, amolyan, amolyan domestik, hazai e, gazdasági szociális bizottságok, nem lehet azt mondani persze, hogy Perúban vagy Ecuadorban ugyanolyan kiépült volna a civil társadalom, mint nálunk, de a velük való párbeszéd épp olyan fontos, például az európai vállalkozók és az e vállalkozói szervezetek és a perui vállalkozói szervezetek is egymással felveszik a kapcsolatot, a szakszervezetek épp úgy, és felvilágítsák egy, egyítják egymást, hogy milyen veszélyekkel járhat az import vagy az export tekintetében a kereskedelmi megállapodás, milyen esélyek rejlenek benne egy szóval a bilaterális együttműködés is nagyon fontos. Van még itt egy szempont, amelyet ki szeretnék emelni. Például hiányzik ezekből a fejezetekből a szankciókra vonatkozó és a korrekciókra vonatkozó um, szabályozás. Perúban például a civil te az európai, kolumbiai, ekvádori és um, kolumbiai civil szervezetekkel közösen egy anyagot készítettünk el, munkaanyag ez, amelyben felhívjuk erre az ellentmondásra a figyelmet, hiszen nem szankcionáljuk a szabályok be nem tartását. Reméljük, Malmström biztos asszony személyesen választ, adott választ, és a perui kormányhoz is fordult, hogy válaszoljon ezekre a problémákra. Várjuk a perű kormány válaszát, és jelzem, hogy a Vallon kormány is várja, a parlament is várja a, me- a perúi kormány válaszát. Mindez csak úgy jöttett létre, hogy a civil társadalom hallathatja a hangját, és kifejtheti véleményét a ratifikáció kapcsán. Ez tehát egy nagyon fontos szempont. Kezdjük tehát Ecuadorral. Ecuadorral a civil társadalom szervezeteivel egy közös találkozót fogunk tartani, de lesz egy olyan találkozó idén először Ekvadorban, ahol az európai, kolumbiai, perui és, és ekvádori civil szervezetek veszik majd vesznek majd részt. Egyszerűen ez egy fontos munka, amelyet fontosni kell, folytatni kell a, általánosságban veszélyeztetik a szabadkereskedelmet. Nő a protekcionizmus. Na hát higgyék el, hogy Latin Amerika egy olyan kontinens, amelyel Európának szövetségre kell lépnie. És ezt szolgálja ez a komplexis rendszer, hiszen a szakszervezetek a munkaügyi jogszabályokat is, a szakszervezetek működését Európából mintázták. A munkaügyi jogszabályokat Európára tekintve ö, alakították ki, és a, szó, a civil társadalom bevonását is az európai példán inspirálódva alakítják ki ezekben az országokban. A civil társadalom szervezetei egész Dél-Amerikában ma is vigyázó szemeiket Európára vetik, és azt nézik, hogy hogy alakult ki Európában az Európai Gazdasági Szociális Bizottság az összes um, dokumentumot bekérik, de nem csak az európai szintről, hanem a um, egyes országokon belüli gazdasági szociális bizottságok létrejöttéről is, és um, látni kell, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak van ilyen pozitív lendülete. Mindegyik érintett országban, tehát próbálják jobban bevonni a civil szervezeteket, és egyben ők eszmét cserélnek az európai partnereikkel, így biztosítva azt, hogy kölcsönösen tanulhassunk egymástól. A globális gazdaság egy fontos csatájában nagy szerep jut, hát így a civil szervezeteknek is köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a lehetőséget a kérdések feltételére. Először jelentéstevőnk Fiszasz úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni vendégeinknek is a nagyon érdekes előadásokat Tegnap részt vettem egy ülésen, az andoki országokról és a banán szektorról beszélgettünk. Nagyon érdekes dolgok hangzottak el. Az egyik a banán termesztés olyan helyzetekhez vezet, amelyek gyakorlatilag a rabszolgasághoz hasonlíthatóak rendkívül alacsony bérekkel és borzasztó munkakörülményekkel. A munkajogi szabályok megsértése szempontjából is nagyon aggályos ez, illetve a másik probléma, amit látunk, az a szociális dömping. Az európai gazdákat és az európai dolgozók helyzetét is alása ez a helyzet különösen ak- ekvádori banánültetvények dolgozóiról volt szó. Nem tudom, hogy az Andok régió többi területén, vagy Latin Amerikában ugyanez a helyzet, de nagyon-nagyon igazságtalan dömping helyzetet látunk, ami nem csak a dél-amerikai gazdák szempontjából, hanem az európai gazdák szempontjából is hátrányos, és nagyon súlyos emberi jogi jogsértéseket tapasztalunk. Különösen Guido úr megjegyzései szempontjából, ami a az ezen országok dolgozóinak a jogait illeti, szeretném hogy megkérni az előadóinkat, hogy reagáljanak. Sobalgen asszony is említette azt, hogy nagy vállalkozások fontos szerepet játszanak például metróépítésben, de a mikrogazdaságokat, a KKV-kat is figyelembe kell venni, és mindazt, amit a KKV-k érdekében kell tenni, meg kell nyitni a lehetőséget a mikrovállalkozások számára is, és a KKV-k számára, hogy az ilyen típusú projektekben részt vegyenek. Rodriguez Pinheiro elnök is mondta, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény értelmében nagyon sok erőfeszítésre került sor. A KKV-kat hogyan próbáltuk meg segíteni? Ez a kérdésem. Következő kérdező. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok mindazoknak, akik előadást tartottak a második körben. Nagyon világos, pontos előadásokat tartottak. Lenne egy megjegyzésem és egy kérdésem is a panelisták számára. A Matthias Jorrensen úr azt mondta, hogy novemberben várható egy jelentés a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról 2018-ban. Milyen mértékben volt kedvező a végrehajtás ebben az időszakban, milyen célokat tűztek ki, ezeket sikerült-e elérni, milyen eredményekre jutottak. Erről tudná pár szót szólni, illetve tudná részletekbe menni ezen aspektusok tekintetében, különösen a szabadkereskedelmi megállapodások célja érdekelne, hogyan tudták végrehajtani a különböző fejezeteket, a fenntartatósági fejezetet, elfogadtak -e olyan szakpolitikákat, amelyek megnyitották az utat afelé, hogy ezeket a konkrét fejezeteket is végrehajtsák. Sóbáralán asszonyhoz egy konkrét kérdésem lenne. Természetesen az EBB nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, a vállalkozások számára befektetési támogatást tud nyújtani. Kolumbia esetében azt hallottuk, hogy volt egy konkrét szándék, hogy létrehozzanak egy irodát Kolumbiában, hogy ezt a folyamatot elősegítse, hogy megkönnyítse a béke folyamatot is, és azt akarta megkérdezni, hogy ez az iroda valóban megnyílt-e. És ha igen, akkor volt-e valamilyen nehézség az EBB iroda felállítása útjában. Guido úr felé fordulnék a következő kérdésemmel. Az illó és a munkavállalók védelme szempontjából, ahogy ön is említett, kérem mikrofonba beszéljen, mondják a képviselőasszonynak a tolmácsok. kollektív megállapodások végig tárgyalására sikerült-e sort keríteni? Sikerült-e kollektív megállapodásokat aláírni az ILO szabályai figyelembevételével, és hogyha igen, akkor mit tudunk tenni a betartatásuk érdekében? Giuliano úrhoz pedig azzal kérdéssel fordulnék, hogy azon látogatás, aminek az volt a célja, hogy a Perúval és Kolumbiával kötött megállapodásokat értékeljék. Igen, látjuk, hogy más a helyzet a két országban és azt is láttuk, hogy a fejlettség szintje, a civil társadalom érettsége, a különböző szervezetek, civil szervezetek érettsége más e két országban. Természetesen megvannak a maguk jellegzetességei ezen országoknak, de a kérdésem az, hogy látja-e az, hogy a kormányzat ágazati mm, nyomon követő mechanizmusokat akar használni. Ez nem mindig hatékony, és nem is mindig lehetséges. És ha jól értettem, akkor Peru esetében egy sokkal keményebb levelet küldtek ki. Nem tudom, hogy mi történt Kom- Kolumbia esetében, hiszen a különböző szinteket nem látom át, de a valóság az, hogy az aláírt szabályokat nem tartják be, nem hagyják végre. Így a nyomonkövetési folyamat és az, a civil szervezetek abba való bevonása mm, elég nehéz. Most a szankciókról kérdez a következő képviselő. Ez a kérdés gyakran felmerül, a több előadó is említette őket. Guatemala esetében egy sor különböző lehetőség volt, de nagyon nehéz volt megfelelő értékelést elvégezni. Rendkívül nehéz volt. De az a kérdésem, hogy miért? Mit lehetne javítani annak érdekében, hogy olyan szankciórendszerünk legyen, ami működik és hatékony? Különösen az egyes konkrét jogsértések elleni fellépés szempontjából lenne ez fontos. Ami az ilo illeti, Guido úrtól azt hallottuk, hogy nehéz a különböző megállapodások és egyezmények végrehajtása. Ez egy előremutató gondolatom lenne. A tárgyalások, a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások során be lehetne emelni ezeket a kérdéseket a tárgyalásokba. az ILO egyezményeknek való megfelelés előfeltétele lehetne annak, hogy a szabadkereskedelmi egyezményre áldásunkat adjuk és aláírjuk. Bizonyára nehéz lenne, de érdemes figyelembe venni ezt a lehetőséget, mint kényszerítő eszközt, ami a civil társadalmat illeti. Több érdekelt féltől is azt hallottam, hogy az átláthatóság komoly nehézségeket komoly nehézségekkel szembesül. És nagyon gyakran ezért nehéz a civil szervezeteknek együttműködniük is. Erőfeszítéseiket nehéz végigvinni, mert például nem tudnak egymással kommunikálni. Latin Amerikában szükséges és nagyon fontos is, eljuttatni azt az üzenetet, hogy rendkívül fontosan veszük ezeket a dolgokat, a civil társadalmat, a civil szervezeteket komolyan kell venniük, és hangsúlyoznunk kell azt, hogy ők egyébként milyen komoly segítséget nyújtanak az egész folyamat során. Milyen intézkedéseket lehet elfogadni ön szerint annak érdekében, hogy a civil társadalmat megerősítsük ezen országokban? Giuseppe. Elnök úr, mi az ön reakciója a latin-amerikai országok helyzetére vonatkozólag? Van-e elég erőforrásunk, mi a pénzügyi helyzet? Tudjuk-e teljesíteni a kötelezettségeinket és növekvő felelősségünket? Guido úr felé azt kérde, az a lenne a kérdésem, hogy helyese a benyomásom, mely szerint a latin-amerikai országokon belül nagy különbség van az export cégek és a helyi piacon működő cégek között. Az exportra dolgozó cégek esetében az ILO egyezmények elfogadottsága, a, az ellenőrzések végrehajtása nagyjából megtörténik, azonban a hazai piacon működő cégek esetében ez nem feltétlenül történik meg. Ez általános probléma ön szerint? Sobargán asszony, az EU és Kína versenytársai egymásnak, bár nem feltétlenül ugyanazok az országokkal vannak kereskedelmi megállapodásunk. Mi az ön benyomása Kínának? Van-e előnye amiatt, amilyen eljárásaik vannak, amiért a stratégiai orientációjuk nagyon más, mint a miénk? milyen álláspontot foglaljunk el ebben a eh, versenyben. És Jörgenzen úr felé a végrehajtás esetében az Európai Uniós delegációnak fontos a szerepe, ez kétségtelen. De vannak-e valamilyen iránymutatások a delegációk részére, hogy mit tegyenek egy végrehajtási folyamatban? Illetve ez kapcsolódik a következő, hogyan értékeli ön a külügyi szolgálat és a kereskedelmi főigazgatóság munkáját, a közös munkáját. Hogyan tudjuk az az Európai Uniós delegációk szerepét javítani, illetve az együttműködést a két intézmény között javítani. Akkor most fordított sorrendben adom meg a szót az előadóinknak, először Giuseppe parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ben Lange ugyanazt a kérdést tette fel, amit Immaculada is megfogalmazott, hogy vannak-e nehézségek a civil szervezet megszerveződésében, működésében. Olyan emberekkel beszélek, akik ismerik Latin Amerikát. Nos, Halberin Dongi egy latin afganista szakértő, Latin Amerika szakértő azt mondta, hogy ne beszéljünk Latin Amerikáról, hanem beszéljünk Latin Amerikákról. Nos, a Peruval, Kolumbiával és Ekvádorral megkötött <clears throat> szerződések között mutatnak, mutatkoznak jelentkező különbségek, jelentős különbségek, részint történelmi okokra vezethetők ezek vissza. Santos elnök például egy hihetetlen béke megállapodást kötött, de ugyanakkor az újonnan megválasztott kolumbiai elnök vissza akarja venni ezt a béke megoldást, nem tudjuk béke megállapodást, vissza akarja fordítani ezt a folyamatot, nem tudjuk ez milyen kihatással lesz. Mi mit tehetünk mi, ugye a civil szervezetek szervezet, civil szervezetek. Nem, hol nem tehetünk mást, mint hallatjuk a hangunkat. Kolumbia jó reagált. És létrejött a civil szervezetek autonóm fedő vagy ernyő szervezete. Perúban sajnos ez nem történik meg. Nem tehetünk semmi más, mint hogy felvetjük az Európai Bizottság számára ezt a kérdést, a hiányosságokra rámutatunk, és utána az Európai Bizottság a mindenkori ország hatóságaival veti ezt fel. Hogyan működnek ezek? Bendlangen kérdése. A DG Trade-ben, a kereskedelmi főigazgatóságban nagyon kíváncsiak mindenre. 3 millió eurós költségvetéssel dolgoznak, amelyel a civil társadalom részvételét akarják megerősíteni, az egyik ország és a másik ország közötti mobilitást szeretnék előbbre vinni. Jó cél ez, de arra szeretnék emlékeztetni, parlamenti barátaimat arra szeretném emlékeztetni, hogy az Európai Unió partner kormányaitól kellene kérnünk, hogy ők biztosítsák a saját civil szervezeteiknek eh, a részvételt. Ez egy alapvető fontosságú kérdés, hiszen az elvek megvalósulásához eszközökre is szükség van. Helyes volt -e ez a megbízatás, eh, a feladat kitűzése a szerződésekben, tehát látni kell, hogy eh, a mindennapi részvétellel lehet csak a civil társadalom részvételét biztosítani. Le kell bontani a nagy célokat kis lépésekre. Mi az Európai Bizottsággal, amely kvázi dialektikus kapcsolattartunk, szorosan együttműködünk, de hát önök azok, akik az igazi különbséget meg tudják, az új szabályokat el tudják <clears throat> fogadni, itt van Guido mellettem az ILO részéről, de az Európai Parlament és az Európai Intézete, intézmények az értékeken alapulnak, az értékeken állnak, tehát éppen ezért nagyon szorosan folytatjuk a munkát, az együttműködést a parlamenttel. Mr. Guido. Guido úr. Thank you, Chair. Uh, en relación con las dos primeras preguntas, la relación Köszönöm szépen, elnök úr. A banánágazat nehézségeire kérdeztek erre az Andok régiójában, illetve az egyezmények ratifikációjára kérdeztek rám. Azt hiszem, hogy erre tipikus választ tudunk adni. A munkavállalók, ezen cégek munkavállalói ezekben az ágazatokban, főleg a banánágazatban az érintett országokban. Ők az ILO ellenőrzési mechanizmusaival rendelkeznek, hiszen ezek a mechanizmusok biztosítják a szakszervezetek szak, szakmai szabad működését, a 24-es cikk alapján pedig szakértőket is kiküldhetnek. A legtöbb szakszervezeti szervezet a Közép-Amerikában, közép ismerik ezen mechanizmusokat, élnek velük, használják őket. De most egy kihívás előtt állunk. Ugyanis nagyon sok panasz érkezett Latin Amerikából. Panaszokat nyújtottak be, de hát erre konkrét megoldásokat is kell találni, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni. A munkavállalóknak végső soron bérükhöz kell jutni, ezt kell biztosítani. És például a kolumbiai szervezet olyan mechanizmusokat hozott létre, amelyekkel a konfliktusokat lehet kezelni. Kolumbiában a Szekói Bizottság például az ILO támogatásával működik. 2012 és 2017 között több mint 50 esetet pozitív, 50 esetet vita, 50 vitás esetet rendeztek, 60%-okat pozitív eredménnyel fejezték be. Milyen lehetőségekkel rendelkezünk mi az ILO? Elsősorban informáljuk a munkavállalókat jogaikról, lehetőségeikről, informáljuk az ágazatokat. Például az Andok területén ahol um, a banánágazatban sok probléma um, ered a kiskorúk munkavállalásából, az alacsony bérekből. A másik lehetőség az, hogy megerősítsük a munkavállalók um, szervezeteit, és megerősítsük, és uh, nem bánjuk, hogyha a munkáltatók szervezete is jól vannak megszervezve. De persze mi a munkavállalói orsz oldallal foglalkozunk, ami pedig a Mercosur országcsoportot illeti, a munkaügyi kapcsolatok tekintetében jelentős különbségek vannak, mutatkoznak az egyes országok között. Az egyes országok nagyon jól teljesítenek bizonyos tekintetben, mások persze pedig rossz, rosszul teljesítenek, egyes ágazatok rosszabbul, mások jobban működnek. Most pedig eh, angolul folytatom. Az a kérdés, mi a legjobb megoldás? Egy szabad kereskedelmi megállapodás eh, megkötésével kapcsolatban az ILO nem hangoztatja véleményét. Ez a felektől függ. De az nagyon fontos, hogy az ILO, az a kérdés, hogy az ILO eszközeinek betartása szerepeljen, mint követelménye szerződésekben, vagy ezt utána vizsgálják meg. Nos, mi a Supervisory Body titkársága azt látjuk, hogy az ILO szereplői azt várják, hogy a kormányok erős politikai elkötelezettségről tegyenek tanúbizonyságot, Katar, Bahrein, Kolumbia, Guatemala esetében láttuk ezt a példát, de hogy ez milyen konkrét lépéseket jelent, ezt tisztázni kell, hogy a kormányok milyen lépéseket tesznek a nemzetközi munkaügyi normák betartása érdekében. Például a roadmapek az úti tervek kialakításában mutatják fel a kormányok elkötelezettségüket. Az is nagyon fontos, hogy az kereskedésben résztvevő, akár export, akár import cégek figyeljenek a munkaügyi normák betartására. Teljesen mindegy, hogy nagy külső cég vagy egy kis nemzeti cég vesz részt a kapcsolatokban, a felügyelő testület elveit nekik is be kell teljesíteniük, hogyha az ország a Supervisory Body felügyelő testület elé kerül, az ország ügyem, akkor megfogalmazódik végre a szándék, hogy akár kicsi, akár nagy legyen a cég, a nemzetközi munkaügyi normáknak felelje meg a tevékenysége. Persze a nagyobb export cégek néha könnyebben tudják alkalmazni a egyezmény normáit, mert ezt jobban ismerik, de egyetlen cég sem akar úgy feltűnni, hogy fityet hány a nemzetközi munkaügyi normákra, ez kiderül a jelentésekből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Báragen asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még néhány kérdésre válaszolnék. Persze a KKV-k fontos szerepet játszanak. A KKV-k azok, amelyek munkahelyet hoznak létre, ők a legnagyobb munkáltatók nem csak az EU-ban, hanem Latin Amerikában is. Hogyha velük vagy a kereskedelmi kamerákkal tárgyalunk, akkor mindig elmondják, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés jelenti a KKV-k növekedésének legnagyobb akadályát. Tehát őket finanszírozáshoz lehet juttatni hozzáférhetőbbé lehet tenni számukra a pénzt, ez üdvözlendő és örömteli. Arról se feledkezzünk meg, hogy a digitális változás korát éljük, a dolgok internetjének korát, az elektronikus kereskedelem korszakát éljük. Ez megváltoztatja előbb vagy utóbb, hogy a KKV-k hogyan tudnak haszonélvezőivé válni a megállapodásoknak. Persze, van itt még egy elem, gyakran nagy projekteket finanszíroznak, és itt a kisvállalatok csak beszállítói szereppel rendelkeznek, az értékteremtési hálózat ugyanakkor napról napra inkább globálisá válik. Még egy szempont. Kolumbiai irodánkra kérdeztek rám. már működik az iroda, de hivatalosan még nem lett megnyitva. Ám az elnök Bogotába akar utazni, ezért, hogy megnyissa a választásokat, de ugye a választások közelegnek Kolumbiában erre ideig nem volt lehetőség. Reméljük ugyanakkor, hogy év végéig hivatalosan is sikerül majd megnyitni képviseleti irodánkat Kolumbiában. Az Európai Unió képviselete persze már jelen van, és az EKS támogatását, valamint a kolumbiai kormány támogatását is élvezzük. Még egyszer mondom, már működünk, de a hivatalos beiktatás még nem működik. Ami pedig Kínát illeti, ez egy nagyon érzékeny kérdés három szempontot szeretnék kiemelni. A kínai cégek, akik befektetnek, komoly előnyökkel rendelkeznek. Egyrészt hosszú távú kitekintése rendelkeznek, az európai cégek küzdködnek ezzel. Mi mondjuk a kormányok mandátumához igazodunk, kínaiak közben meg gyakran 25 éves hiteleket szórnak ki nagyon nehéz az európaiaknak megérteni, strukturálisan megérteni, bizonyos transformatív változások bizonyos igazi, hosszú távú finanszírozást igényelnek, amelyet ez a generáció meg a következő generáció fog finanszírozni, és a következő generáció vonja majd le a hasznát, látja majd a hasznát. A másik szempont pedig az, hogy a kínaiak sokkal inkább központosítva dolgoznak, mint mi nagyon fókuszáltak, nagyon célorientáltak. és a pénzeszközöket egy konkrét célra tudják eh, szánni, míg az európai pénzek szétszórtak, az európai döntéshozattal is inkább elaprózott. Meg hát különböző szabályokkal dolgozunk, és egy csomó olyan politikai korrektségi, meg átláthatósági szabályt próbálunk betartani, mert mit mondjak, hát a fény kínaiak mit is hánynak fityet hánynak. Például mi a nemzeti közbe, nemzetközi közbeszerzést nyitva próbáljuk tartani, a kínaiak pedig saját kényük kedve szerint járnak el. Amikor pedig a kormányokkal dolgozom, azt kérdezem tőlük, hogy biztos, hogy értéket kaptok a pénzetekért? De hát nézzétek meg, ez most jól néz ki, de hát azt látjuk, hogy Kína finanszíroz mondjuk egy kikötőt, ki, egy, egy sor országban kikötőket finanszíroz, és ezek az országok nem tudják megengedni maguknak ezeket a kikötő, kikötőket, ki ezt tudta, ki ezt tudta, és ilyen módon szépen átveszik a kikötőt a hitel fejében, és ezzel hídfőállásokat építettek ki a különböző kontinenseken. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy az európaiak szabály alapon dolgoznak, hosszú távú kihatásokkal jár. Sok országban tanúi vagyunk ennek a változásnak. Afrikában például kezdik megérteni, hogy néha nem a legcélra vezetőbb a kínaiakkal ilyen megállapodást kötni a jövő generációi számára. De a kínaiak sokkal jobban megszervezetten dolgoznak, sokkal célirányosabban. Uh, Köszönöm, bizonyára még visszatérünk erre a kérdésre. Christian Jürgensen kapja meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen! Szépen sorban fogok válaszolni a kérdésekre. Az első arra vonatkozott, hogy a banánágazatban, Ekvádorban a rabszolgassághoz hasonló ö, körülményekkel kell -e Nos, hallottam ilyen állításokat tegnap is, ezek nagyon súlyos állítások, tehát komolyan kell venni őket, de nem is, akkor is oda kell figyelni, amikor az ember ilyen állításokat tesz. A tavalyi év során a tárgyalásaink keretében ez nem volt téma, de minden esetre figyelembe vesszük ezt az állítást, és meglátjuk, hogy a kereskedelmi tárgyalások keretében föl kívánják-e vetni ezt a kérdést, és aztán a civil társadalmi fórum segítségével a civil szervezetekkel fölveszük a kapcsolatot. Novemberben kerül majd sor a következő ülésünkre. Tehát ott fölvehethetjük ezt a kérdést. A második kérdés a megvalósítási jelentésre vonatkozott. Nos, ez a jelentés második kiadása. A célunk az volt, hogy megpróbáltunk egy teljesebb és összehasonlíthatóbb jelentést készíteni, a különböző aspektusokat összevetni. Például a preferencia kihasználási eh, rátáját néztük, nem voltak erre vonatkozó adataink, például Közép-Amerikára vonatkozóan. Tehát például az adatok standardizálása is egy eh, nagyon fontos eh, célunk volt, a megfelelő eljárások alkalmazásával. Tehát megfelelően akartunk jelentést készíteni a megállapodásokról, abban az esetben is, ahol nincsen jelentéstételi kötelezettségünk, például Chile és Mexikó esetében. Ezek is benne lesznek tehát a jelentésben, és természetesen szeretnénk átfogó jelentést készíteni, ez pedig azt jelenti, hogy a fenntartható fejlődésre is kitérünk, illetve a, megva, a megállapít, megállapodás megvalósítására vonatkozó rendeletre is kiterünk majd. Grass Vandenthal asszony kérdésére válaszolnék, hogy a kereskedelmi és fenntartható fejlődés esetében egy határozottabb megvalósításra lenne szükség. Nos, erre azt mondhatom, hogy tudjuk, hogy több erőforrást kell mozgósi, mozgósítanunk, és ezt meg is fogjuk tenni. Nem csak abban a tekintetben, hogy fölvetünk bizonyos kérdéseket, hanem abban a tekintetben is, hogy több eseményt szervezünk ezekben az országokban, és megpróbáljuk biztosítani a civil társadalom számára a részvételt, a párbeszéd lehetőségét, illetve az Európai Parlament kérését is értjük. Ennek értelmében egy 15 pontos terv készült, amelyet ugye most már elfogadtak, és ez vázolja majd, hogy a kereskedelem, illetve a fejlesztés területén hogyan fogunk tovább lépni. Meglátjuk, hogy ezt hogyan sikerül majd megvalósítani Latin Amerikában. Az első ülésünkre múlt héten kerül sor, Közép-Amerikával, és láttuk, hogy itt cselekvési tervet kell felállítani, hiszen ö, nagyobb fokú fellépésre van szükség. Tehát mi is fontosnak tartjuk, hogy Peru és Kolumbia, valamint Ecuador esetében ö, gyorsítsuk a folyamatot, novemberben kerülnek, kerül majd sor tárgyalási fordulóra, és ahogyan elmondtam, a civil társadalmat mindenképpen bekívánjuk vonni ebbe a folyamatba, különösen Peru esetében, hiszen úgy az, a, az az állítás is elhangzott, hogy Peru nem teljesíti a kötelezettségvállalásait. Tehát tulajdonképpen ezek a tárgyalások lehetőséget biztosítanak a civil társadalom számára, hogy részt vegyenek a folyamatban, illetve hogy mi is komolyan vegyük ezeket. Aztán vannak-e iránymutatások? Nos, az Európai Uniós delegációk a bizottság, illetve a külügyi szolgálat részét képezik, nincs tehát külön iránymutatás, integráns részként dolgoznak a nagyobb rendszer keretében. Például, ami a kereskedelmi területen történik Kolumbiában, az természetesen központi döntés eredménye, tehát központi iránymutatás eredménye. Hogy együttműködünk-e a külügyi szolgálattal? Nos, hát igen, kiváló munkakapcsolatban állunk a külügyi szolgálattal, hiszen a fenntartható fejlődés nem csak kereskedelmi és nem csak politika. Néha szétválasztódnak ezek a kérdések, és konkrétan a kereskedelemről beszélünk, vagy a KKV-k lehetőségeiről, néha teljesen különböző kezdeményezések vannak, például a béke folyamat esetében, néha pedig összekapcsolódnak ezek, például Kolumbia esetében kereskedelmi megállapodás, amely a béke folyamatot támogatja. Tehát megnézzük, hogy a kereskedelmi megállapodások hogyan segíthetik a béke folyamatot. Természetesen a delegáció mind a külügyi szolgálatot, mind pedig a bizottságot képviseli. Tehát kettős kalapot hord, kettős kalapot visel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Meggyőzött. Tökéletes világban élünk. Köszönöm. So, thanks to all. Köszönöm szépen az előadóknak a részvételt intenzív meghallgatáson vagyunk túl. Nagyon sok érdekességet hallottunk, nagyon sok érdekes aspektust vetettek föl. Még valaki szót kér röviden? Muchas gracias, presidente. Si me permite, yo soy el embajador del Perú. Igen, köszönöm szépen. Hogyha megengedi, nagyon röviden a Peru nagykövetének nevében szeretnék szólni. Egy-két kérdéssel egészíteném ki az elhangzottakat. És először is konkrétan a dag, dagokra szeretnék utalni, tehát a belső tanácsadói csoportokra, amelyeket ön elnök úr nagyon is támogat. A 281-es cikk a szabad kereskedelmi megállapodásban előírja, hogy mindegyik fél konzultációt folytat majd azokkal a csoportokkal, amelyek a fenntartható fejlődés a környezetvédelem területén dolgoznak, eh, amennyiben ezek léteznek. Ha nem léteznek, akkor ezeket föl kell állítani a nemzeti szintű jogszabályoknak megfelelően. Nos, az én országomban különböző csoportok léteznek, amelyek ezeken a területen tevékenykednek. Például a foglalkoztatás területén van egy nemzeti tanács, vagy a, a munkaügyi biztonság kérdéseiben is külön tanács létezik. Julián úr megjegyzése érdekes volt. Megemlítette, hogy néha maga az állam próbálja saját akaratát rákényszeríteni ezeket a konzult, ezekre a konzultáns csoportokra. Egy pár héttel ezelőtt egy munkaügyi és foglalkoztatási miniszter Peruban egy javaslattal rukkolt elő. Ennek a lényege a következő volt. A Nemzeti Munkaügyi Tanács, amely a munkavállalót, illetve a munkaadót is összefogja, tehát a két csoportot tartalmazza, létrehozta saját testületét, Ez teljesen függetlenül, a kormánytól függetlenül, illetve az állami struktúrától függetlenül alakult ki. A lényeg a következő. A folyamatban résztvevő különböző felek a saját nemzeti jogszabályaik alapján hozhatják létre ezeket a szervezeteket, illetve a munka folyamataikat is ezek alapján határozzák meg. Például elhangzott, hogy jó pár civil szervezet panaszt tett, és ezt a panaszt komolyan veszi az Európai Bizottság, illetve a perui állam is. Szerintem ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a szakszervezetek, illetve a munkavállalók ki tudják fejezni szabadon véleményeiket. Köszönöm szépen tehát, hogy megadta a szót, hogy ezt elmagyarázhassam. Elnök, köszönöm szépen, igen. Köszönöm, hogy ezt elmondta, és igazából a következő napi rendi pont is Kolumbiával, illetve Perúval foglalkozik. És lehetőségem volt lehetőségem nyílt arra, hogy ezt miniszteri szinten is megvitassuk. Szerintem a megfelelő irányba haladnak a dolgok. Köszönöm szépen még egyszer, és még egyszer köszönetet mondok az előadóinknak, köszönöm szépen az érdekes előadásokat, hozzászólásokat, és biztos vagyok abban, hogy ez a vita, ez az eszmecsere még folytatódni fog tovább javítjuk majd a, megállapítás, a megállapodások modernizációját, illetve megvalósítását is. Köszönöm. This leads me to the next point. És ezzel térjünk is át a következő napi rendi pontra, ez pedig egy öt éves megállapodás megvalósítása Kolumbia és Peru. A két érintett ország, Fisas úr, a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Muchas gracias, eh, presidente. <clears throat> este acuerdo de libre comercio con Colombia y Perú, eh, Köszönöm szépen a Peru és kolumbiai szabadkereskedelmi megállapodás egy öt évre szólt eredetileg, úgyhogy szerintem nagyon jó gondolat megvizsgálni azt, hogy hogyan is történt a megvalósítás ennek a megállapodásnak. 2012. június 26-án írták alá a megállapodást Brüsszelben, és idéglenesen alkalmazták, és először Peru esetében, majd Kolumbiára vonatkoztatva is. Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-én hagyta ezt jóvá. 2017. január 1-én Ecuador csatlakozott a megállapodáshoz, ami jól mutatja a geostratégiai és kereskedelmi fontosságát ennek a témának. Az ilyen jellegű megállapodások megvalósítása prioritás a szakbizottság, illetve az Európai Parlament számára. A kereskedelmi megállapodásokat azonban nyomon is kell követni, nem csak a tárgyalási folyamat során, hanem a megvalósítás során is. Ami az andoki országokat illeti, a monitoring csoport eszmecserét folytatott a bizottsággal, illetve a banántermelő ágazat képviselőivel, illetve a területre is kiszálltunk, és információt gyűjtöttünk, delegációt küldtünk az INTA nevében Peruba, és ennek a találkozónak az eredményeit, eredményei hozzáférhetőek. Én és tudom, hogy mi folyt a tárgyalások során, tehát ami az Kolumbia és Perúval kapcsolatos megállapodást illeti, eddig nem foglalkoztunk a megvalósítással. Most egy jelentést fogok készíteni, és ezt szeptember 27-én fogom bemutatni a szakbizottságnak. Azt hiszem, hogy megfelelő megfelelő úton halad a megállapodás megvalósítása. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy félig tele van a pohár. A kétoldalú megállapodás, vagy a kétoldalú kereskedelem ugyan nem növekedett, de a megállapodás segített abban, hogy a negatív tendenciákat ellensúlyozzuk. Segített abban, hogy bekövetkezzen a modernizáció, illetve sikerült az exportot diverzifikálni a két ország esetében. A beruházási áramlatok is pozitívak, mind a két, ország, mind a két fél számára előnyösek, mind az Európai Uniós export, mind a két ország esetében emelkedett, tehát az európai cégek számára a piaci hozzáférés ö, könnyebben megvalósul. Nem csak azért, mert eltöröltük a vámokat, hanem eltöröltük a kétoldalú kereskedelmi akadályokat is. A bizottság részletesebb információt szolgáltathat a kereskedelmi forgalomra vonatkozóan, illetve remélem, hogy megtudjuk, hogy milyen hatása volt a megállapodás a KKV-kre. A megvalósítási jelentés kimondja, hogy jelentős, pozitív hatása járt a megállapodás Kolumbia és Perúra vonatkozóan is. Mint egy 2000 cég Peruból az Európai Unióba exportált 2016-ban. A turisztikai ágazattal együtt azt látjuk, hogy jó pár cég exportál Kolumbiából is az Európai Unióba. Különböző ágazatokban. Természetesen a jelentés kitér a nehézségekre is, ezekkel foglalkoznunk kell. Például a szeszes italokra gondolok, vagy a földrajzi megjelölések védelmére, illetve a szociális fenntartható fejlődésre, a, a civil társadalommal való ö, kapcsolattartásra. Ez a két utóbbi terület némi előremozdulást mutatott. Ami a környezetvédelmi kérdéseket, a munkaügyi kérdéseket illeti, itt nemzetközi szabályok vannak érvényben. Úgy érezzük, hogy az FTA politikai eszközt adnak a különböző körülmények javítására a partnerországainkban. Ugyanakkor a foglalkoztatásügyi, illetve szociális feltételekre vonatkozó kitételek rendkívül fontosak, hiszen így védhetjük meg saját országainkat a környezetvédelmi és szociális dömpingtől. 2012-ben az Európai Parlament fölkérte Perút és Kolumbiát arra, hogy részletesen számoljon be jó pár kérdésről, mielőtt jóvá hagyta volna a megállapodást. Az információt megkaptuk, és itt szeretnék rámutatni arra, hogy ez az a két ország, ahol az Európai Unió úti tervet kért, mielőtt jóváhagyást adott volna. Megvizsgáltuk, hogy mi történt a fenntartható felelősség, illetve az emberi jogok területén. Szerintem mind a két ország esetében jelentős előrelépést tapasztalhatunk. Véleményem szerint a megállapodás nélkül nem ez lenne a helyzet. Természetesen még vannak teendők ezen a, ezen a területen, például a korrupció elleni harcban, a környezetvédelmi fellépés területén, a szociális és munkaügyi körülmények javítása területén, és így tovább. Ezen kívül nem szabad szem előtt téveszteni súlyos, olyan súlyos kérdéseket, mint a gyermekmunka. Ezzel foglalkoznunk kell. Nos, a helyzet nem mindig ideális, de azt hiszem, hogy arra kell ösztönöznünk az ilyen partnerországokat, országokat, hogy továbbra is a megfelelő úton haladjanak. Nagyon fontosnak tartom a dagok létrehozását. Fontos, hogy ezek a tanácsadói csoportok függetlenek legyenek, és a civil társadalommal való párbeszédet fölkarolják. Gratulálni szeretnék Kolumbiának, hiszen létrehozott egy belső dialógus csoportot, párbeszédcsoportot, amely teljesen független a kormánytól. Ez ez a csoport munkaügyi felügyelőkkel dolgozik, és ők a munkaügyi körülményeket számon tartják, illetve nyomon követik. Azt hiszem, hogy Peru esetében is ugyanilyen lépések történnek. Üdvözlöm azt is, hogy Kolumbia csatlakozott május 30-án az OECD-hez, ez nagyon fontos. Az OECD is gratulált Kolumbiának az igazságszolgáltatási reformokhoz, illetve a munkaügyi reformokhoz. Kolumbia jelentős előrelépést tett a kormányzás javításában, illetve teljesítette az OECD követelményeit a csalás elleni szabályok tekintetében is. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen, hogy elmondhattam, hogy véleményünk szerint mik is a legfontosabb kérdések ebben a dossziéban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében kap szót a következő eladó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a perui nagykövetet illetve a kolumbiai nagykövetség képviseletében ideérkezett vendégeket is. Érdeklődéssel hallgatom, amit Fiszesz úr mondott ezzel a jelentéssel kapcsolatban, a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról. A dokumentum megkapása után nagy érdeklődéssel fogom tovább folytatni a munkát. Módosítókat is fogunk benyújtani, ha szükséges, de szerintem már most is a jó irányba haladunk. Fontos felismerni, a pozitív eredményeket, amiket a Kolumbiával aláírt szabadkereskedelmi megállapodás eredményezett. Érdemes megvizsgálni, hogy ez a célokkal hogyan áll összefüggésben, és hogyan tudjuk a fennmaradó kérdéseket rendezni. Szeretnék egy pontra kitérni, amit már a múltban is megemlítettem. Azt gondolom, hogy jó ötlet lenne, hogyha bevennénk olyan eszközöket is, amelyekkel már rendelkezünk, és ezek bekerülnének a mexikói megállapodásba, a kolumbiai és perui megállapodásba is, például a KKV-k segítése egyablakos ügyintézéssel, vagy más eszközök azok, amikre gondolok, amik tudnánk segíteni abban, hogy a KKV-k legyenek ezen megállapodások fő kedvezményezettjei. Az információ terjesztése szélesebb körben szintén fontos, hogy ne csak az EU-s cégek, hanem a perui és kolumbiai cégek is információhoz jussanak, hogy még több vállalkozás lehessen kedvezményezettje a megállapodásnak. Úgy gondolom továbbá, hogy a végrehajtási jelentésben meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk elérni a civil társadalom megfelelő részvételét. Julian úr említett a korábbiakban valamit, amit most szeretnék visszhangozni. El kell ismernünk a párbeszédben, a civil társadalom párbeszédben való részvételének a fontosságát és hogy ez mennyire fontos hatás a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásakor, hiszen az emberek életét javítja, a versenyképességet és a munkakörülményeket javítja. civil társadalmi szervezeteknek hozzá kell tudniuk járulni a munkához. Várom tehát, hogy az első tervezetet elolvathassam, és nagy lelkesedéssel fogok ezen dolgozni. Cádia úr kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm hogy az első végrehajtási jelentést nyomon követhetem. Én személyesen már régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Akkor is itt voltam, amikor ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat megkötöttük, amikor ezek megszülettek. Úgyhogy nagy öröm látni számomra, hogy már is a végrehajtás szakaszába léptek, és az első gyakorlati eredményeket is megláthatjuk. Kolumbia esetében már is vannak konkrét hatások. Hogyha összehasonlítjuk az EU Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodással, akkor a kereskedelmi számok lehetnének jobbak, hiszen az első megállapodás azonnali siker volt, azonban ebben az esetben azt látjuk, hogy talán egy kicsit lassabban alakul ki a hatás bár a kiaknázatlan lehetőségek óriásiak, hiszen Kolumbia Latin Amerikában a második legnépesebb ország, rendkívül gazdag, erőforrásai vannak fiatal dinamikus népessége. Vannak persze pozitív eredmények, a kolumbiai export diverzifikálódott, jó irányt vett, az üzemanyagok, a bányászati termékek és mezőgazdasági termékek exportjának a növekedése, és az Európai Uniós vállalkozások is kedvezőbb helyzetbe kerültek. Meg kell erősíteni a megállapodásról szóló ismereteket mindkét félnél. Fontos, hogy a vállalkozások megtudják, hogy hogyan tudják kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, hiszen a KKV-knak a lehetőségeit még nem használtuk ki teljes mértékben. Az EU-s cégek előtt állnak konkrét nehézségek, nem tarifális jellegű akadályokról beszélek, például túlzott adóztatás, az alkohol ö, esetében nem könnyű a hozzáférés a közbeszerzéshez, és vannak más problémák is, például az administratív terhek. Peru esetében ismét vegyesek az eredmények. A kezdetben, az első években a megállapodás alkalmazása után a kereskedelm volumene csökkent, most azonban már láthatóak a pozitív eredmények. 2017-ben ismét növekedett a kereskedelem, folytatódott a diversifikáció, és a hozzáadott értéket jelentő termékek aránya növekedett. Peru nyertese ennek a megállapodásnak, hiszen jelentős kereskedelmi töbletet halmozott fel az EU-val szemben. Ez persze kihívás az EU-nak, hiszen mi még nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, és az EU-s cégek még mindig nem ismerik ennek a megállapodásnak az előnyeit. Meg kell ismertetni velük, és különösen az EU-s oldalon kell terjeszteni a hírét ennek a megállapodásnak. Hát dióhéjben ennyi. A bevezetőm. Nagy érdeklődéssel várom a jelentéstervezetet, amit majd a jelentéstevővel és az árnyék előadókkal remélhetően nagyon pozitívan és kölcsönösen elfogadható módon fogunk tudni kidolgozni. Köszönöm szépen, Solc úr! Thank you, uh, Köszönöm, elnök úr! Egyetértek a kollégáival abban, hogy nagy kíváncsisággal várják az írásos jelentéstervezetet. Hiszen úgy gondolom, hogy ez a megállapodás nagyon hosszú ideig szakbizottságunk figyelmének homlokterében állt, és több eszmecserét folytattunk a kereskedelmi szempontokról, de a megállapodás politikai szempontjairól is. Ez pedig visszavezet bennünket ahhoz a kihíváshoz, amelyről itt szó van, hogy mi a szakbizottságként, illetve a Kolumbia Deru, perui delegáció tagjaiként azt tanulhattuk meg, hogy a kereskedelmi megállapodások és a béke folyamat közötti kapcsolat tot minden tárgyaló partnerünk hangsúlyoztam. és ezt ki kellene hangsúlyozni a jelentés tervezetben. Azt a tényt tehát, hogy megosztottak voltak ezek a társadalmak azok között, akik a városokban és a fővárosban éltek, és azok között, akik a vidéki térségekben éltek. Más-más módon érintette őket a kereskedelmi megállapodás is. Sokan például a termőterület a reformjának használathoz nem jutottak, vagy a kokalevél termelés kiváltását szolgáló támogatásokhoz nem jutottak hozzá. Ezért a jövőben fontos, hogy az ilyen megállapodások társadalmi hasznát vizsgáljuk. Számomra, családom számára, a jövő generáció számára is hasznos kell, hogy legyen ilyen megállapodás. És persze biztosítani kell, hogy az Európai Unió fair partner legyen Kolumbia vagy Peru számára. Nem vagy, és Peru számára aztán pedig a TSD fejezetek megvalósításáról. Tegnap a monitoring csoportban eszmét cseréltünk erről, ma a vita során szintén elhangzott ez a kérdés. Jelesül, hogy az informális ágazat alulfejlettség az oka annak, hogy a fejlődés nem elég gyors. Itt az Európai Unió képviseletei fontos szerepet játszhatnának. Tájékoztathatnának bennünket arról, hogy hogyan haladják meg az egyes országokban ezeket a hiányosságokat. Kolumbia OECD tagsága fontos lépés előre, de persze ez azt is jelenti, hogy elveszítettünk egy lehetőséget arra, hogy előírjuk, hogy milyen lépésekkel lehet ebből a helyzetből kilépni. Um, um, reflections and remarks in the, in the report. Uh, I... Érdemes volna talán a jelentés tervezetben ezeket a szempontokat kidomborítani. Örömmel dolgozok egyébként az előadóval és az árnyék előadóval együtt a jelentés tervezet uh, kialakításában. has been solved. So also from my uh, point, uh, for the moment, uh, I'm... Fontos, hogy minden szempontra kiterjedjen munkánk. Optimista vagyok az önök észrevétele után, hogy a minden aspektus, amelyet a szakbizottságunkban megvitattunk az elmúlt hónapokban, a megállapodás tárgyalása során megjelenik majd a jelentés tervezetben. Szakbizottságunknak el kell köteleznie magát, hogy folyamatosan nyomon kövesse a megállapodások alkalmazását. Nem csak öt éven, öt évente tekintsünk rá egy ilyen megállapodásra, hanem találjunk eljárásokat annak érdekében, hogy folyamatosan ö, felülvizsgáljuk ezeket a megállapodásokat a kereskedelmi főigazgatósággal, az EKSZ-szal, az Európai Külügyi Szolgálattal is együtt kell működnünk éppen ennek érdekében. És így javíthatjuk a megállapodások megvalósulását. Köszönöm, hát ez egy nagyon udvarias vita volt. Jó volna, hogyha itt a szakbizottságban mindig ilyen udvarias vitát folytatnánk, ilyen barátságosak volnunk, volnánk egymással. De hát ennek a szakbizottságnak tényleg ez az egyik előnye. Jörgenzen úr, tessék! Köszönöm szépen, egy-két rövid észrevételt szeretnék tenni a magam részéről. Fizesz úrral egyetértek. A tekintetben, hogy félig tele a pohár. Sok mindent tettünk, de még sok minden feladat előttünk áll. Nem nyugodhatunk babérjeinkon. Semmi, sem a másik oldal. Mindkét oldal hasznot húz majd ebben a megállapodásban. Tényleg partnernek tekintjük egymást az aláíró országokkal. Hogyha megvizsgáljuk a számokat, akkor első ránézésre azt mondhatjuk, hogy underperformer ez a megállapodás, nem elég eredményt hozott mondjuk a kereskedelem volumenét nézve, de hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az EU agri kivitel Kolumbiába 95%-kal nőtt. Vagy a Perúba irányuló exportunk is 75%-kal nőtt 2012 és 17 között, és múlt évben 217%-kal nőtt az agri kivitelünk Ekvádorban. Az is igaz, hogy a nyersanyagok kihozatala ezekből az országokból az EU felett csökkent, de az közben az is igaz, hogy Kolumbia a 43%-kal növelte az EU irányába kivitt eh, agrifood termékeit, Peru is, ezek az országok voltak éppen tehát kevésbé függenek a velünk való kereskedelemben a nyersanyag kiviteltől, és a magasabban feldolgozott, nagyobb hozadott értéke rendelkező árukat szállítják ki Európa fele. There are, there are, there are definitely some, some, some good results. I think we've also been able to resolve a number of, uh, of market access issues. We... A piaci hozzáférés kérdését is fel szeretném venni. Kolumbiában például a közbeszerzések kérdése, vagy a szubföderális uh, szint um, közbeszerzési um, hozzáférés még nem biztosított. Uh, van egy uh, lepárlási törvény, amely szintén um, kizárja az európai beszállítókat, és Ekvádorban pedig módosították a vám szolgálatokról szódó szabályt. Perúban egy csomó SPS kérdés merült fel. vannak még kihívások előttünk? Igen, az SDS, a piaci hozzáférés, vagy az egész ekvádúli fejezet. Az IPR, aztán a földrajzi jelölők érvényesítési minden országban, de főleg Peruban, és Peruban az is feladat, hogy azt az adót kivezessék, amely helyi párolt italokat hozza előnybe. Összességében tehát eh, van munka előttünk, sok munkát kell elvégeznünk, de összességében azt hiszem, hogy beszámolhatok sikerekről is, főleg Kolumbia tekintetében, ahol a dogot, a Domestic Advisory Groupot felállították, a kereskedelmi albizottság novemberben találkozik, és mind a strukturális kérdéseket megvizsgáljuk, hogy a konzultációs mechanizmusok hogyan működnek az egyes országokban. Ekvádorral ezt most kezdtük el. És meg kell vizsgálnunk majd a megállapodások lényegét is, megvizsgálva, hogy a szubstanciális elkötelezettségek teljesülnek-e. De hát egy hajóba nevezünk, ezt mindenki most már megértettem. Mindkét fél sikeré akarja varázsolni ezt a megállapodást, és ez csak akkor érhető el, hogyha mindkét fél meg is érti, hogy ez mindkét fél számára siker kell, hogy legyen. Köszönjük szépen! Most pedig eh, Kolumbia nagykövetségének kér, képviselőinek, Padrén Vargas asszonynak adom meg a szót. Please. Gracias, señor presidente. <clears throat> En un mundo en que la... Köszönöm szépen. Egy olyan világban, ahol egyre nagyobb a um, egyre nagyobb a konfrontáció, és ezért nagyon fontos, hogy um, a polgárháborút Kolumbiában be lehetett fejezni több millió ember halt meg, eh, több millió áldozata volt ennek, és több ezer halottja volt ennek a konfliktusnak. Ez lehetőséget kínál arra is, hogy eh, új békés útra tereljük a kapcsolatokat, és és csökkentsük a feszültséget a politikai részvételt biztosítjuk mindenkinek, és persze az áldozatok jogáról sem feledkezünk meg. Az intézkedések területi intézkedések kell, hogy legyenek. 17 nagy regionális fejlesztési terv működik a leginkább érintett régiókban, az ország felületének 30%-ára terjedve ki. Nagyon nehéz volt ezekben megállapodni, de egy még nagyobb problémával állunk szemben, hogy hogyan lehet ezen terveket most meg is valósítani. Hogyan lehet ez szép, papíron lévő terveket és programokat a legszegényebb régiók javára megvalósítani. Öt éven, öt éve tehát alkalmazzuk a kereskedelmi megállapodást, és így meg lehetett az azonos demokratikus értékeket osztó országok közötti kapcsolatokat el lehetett mélyíteni. Nem meg lehetett, hanem el lehetett mélyíteni és a kereskedelmi megállapodás végezetül pedig a béke célját is szolgálta. Javult a gazdaság működése, a szolgáltatások jobb helyzetbe kerültek, és ráadásul a termelési feltételek a régiókban öm, szintén javultak, így a kereskedelem malmára hajtva a vizet. Azaz tehát van kapcsolat a kereskedelmi megállapodás és a béke megállapodás között. Itt az ideje annak, hogy valódi hidakat verjünk, ami így mindenki hasznára válik majd. Az előttem szólók azt mondták, hogy az, eled, az elemzés nagyon pozitív. Az Európai Bizottság múlt heti elemzésében is ezt állapította meg. A VTO-ban való felszólalása során. Az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Unió termékeink legfontosabb piaca, termékeink 14%-át az USA-ba vittük ki, és még nagyobb részét az Európai Unióba. A harmadik importőr ez pedig az USA és Kína után. Az exportok, a gyümölcs, zöldség export 58%-a az Európai Unióba irányul. A kis cégek is hasznát látják ennek a megállapodásnak. 1755 cég exportált az európai piacra olyan termékeket, amelyekre nagy szükség van itt. 328 ezek közül kis cég, és több mint 500 pedig nagy. A múlt, múlt évben az eladott érték, az Európai Unióban értékesített áruk 11,3%-át a kis cégek realizálták, valósították meg. Úgy gondoljuk, hogy ezt a potenciált még növelni lehetne. A béke megállapodás új esélyeket nyit arra, hogy a kereskedelmet tovább megerősítsük. A megállapodás technikai szempontjai is előrelépéseket rajzolnak fel az egészségügy területén, különböző albizottságok tartják fenn a kapcsolatot az egészségügyi hatóságok között, és például az európai termékek piacra jutását is egyszerűsítjük, és fordítva is igaz ez. Kolumbia a piaci hozzájutás tekintetében például a likőrök számára olyan öm, jogszabályokat hoztunk, amelyek a likőrök piacra jutását lehetővé teszik, de a teherautók piacára is ez vonatkozott. Bizonyos albizottságok területén tovább lépésre van szükség, Például a kereskedelem megerősítését szolgáló albizottságban érdemes volna munkának egy dinamikus lendületet adni. Aztán a földrajzi eredeti jelölők, a GI-ok, 117 ilyen eredeti jelölőt regisztráltunk, ugyanakkor a kolumbiai eredeti jelölőket még nem tudtuk áttörésre juttatni. Két kihívásra szeretnék utalni. Egyrészt léteznek még a vám kontingensek. A nyolcból, mely rendelkezésünkre áll, Kolumbia csak egyet használ a nyers cukor tekintetében. A többi kontingensek, kontingensek tekintetében pedig a termékeink európai piacra való jutásának kérdése problematikus. Értjük az Európai Unió célját, hogy bizonyos termékek számára egészségügyi normákat határozzon meg, de ez bizonyos szabályok szerint lehet csak megtenni teljesíteni akarjuk ezeket a normákat, másrészt az Európai Unió részéről több megértést várunk el. Hogy nem lehet egyik napról a másikra normákat teljesíteni. Mondjuk a kakaó tekintetében van ez így. A konfliktus után alig-alig van fontosabb termék, mint a kakaó, de nagyon nehezen tudjuk az a kakaót exportálni az Európai Unióban jövőre elfogadott normák okán. Aztán az olajtermékek. Az Európai Unióban hozott a pálmaolajra vonatkozó döntések igen-igen nyugtalanítanak bennünket. A kadmium tekintetében azt gondoljuk, hogy fontos megvédeni a környezetet, de az itt felsorolt tények nem igazak Kolumbiára. Ami a pálmolajat illeti, visszatérjek erre a termékre, mi nem pusztítottuk ki az őserdőket, sőt a polgárháború miatt nagyon sok ugar, ugaros földünk van, így a pálmaolaj pál, termelő pálmák termelésével még a környezetet is védjük pálma termelés, amelyet a pálma olaj termeléssel a biológiai sokszínűséget szolgálhatjuk, egyébként a WWF-et is bevontuk. Meg vagyunk róla győződve, hogy mindenféle nyerhet ebben, és ez nagyon fontos a környezet számára is. Csak egy percre van szükségem, hogy ezt feldaráljam, elnök úr. Arra is figyeltünk, hogy a fenntartható fejlődésről szóló kilencedik fejezetet is alkalmazzuk. Nagyon fontos az együttműködés és a civil társadalommal való párbeszédben jelentős előrelépéseket értünk el. Egy belső konzultációs csoport állt föl, amely teljesen független. Sajnos nincsen már időm, Ilyen módon tehát a munkaügyi törvényekben való előrelépésről nem tudok beszámolni, de annyit mondhatok, hogy Kolumbia történetében először a legtöbb munkavállaló már nem az árnyék gazdaságban dolgozik. Vannak szervezetek, szövetségek, tarifa megállapodások, szakszervezetek működnek, és több munkaügyi ellenőr is van. A környezet területén is nagy előrelépéseket értünk el. Ellenőrizek például a erdőírtást. Létezik például egy akciócsoport, amely az erdőírtás, az illegális eh, fakivágás és erdőírtás ellen lép fel. Végezetül meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy kihangsúlyozzam, hogy milyen fontos számunkra, hogy az OECD tagjává is váljunk, ez az Európai Unió hasznára is válna. We have to really stick to our time limitation, otherwise we will not uh, fulfill our agenda. So. Sajnos be kell tartanunk a felszólalási időket, különben kicsúszunk a ülés végének a határidejéből. Következő hozzászóló következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Megpróbálom minél gyorsabban elmondani a mondandómat. Először is szeretnék köszönetet mondani Fiszesz úrnak. Nagyon érdekes volt, és ezen kívül szeretném elmondani, hogy Peru teljes mértékben rendelkezésükre áll a munka további kidolgozására vonatkozóan. Nos, nézzük, hogy milyen kérdések is kerültek elő ma délután. Nos, először is a, a Kereskedelmi Bizottság a egyik legjobban működő kapcsolat a Peru, illetve az Európai Unió között és nézzük, hogy milyen előnyökkel számolhatunk. Egyrészt a kereskedelem diversifikációja, nem hagyományos export, az Európai Unióba irányuló exportról beszélek, ez jelentős mértékben növekedett, 8,3%-kal évente. Ez azt jelenti, hogy új cégek léptek be, illetve új ágazatokat fejlesztettünk ki. Konkrétabban a megállapodás életbe lépése óta 5 év telt el, 813 új terméket exportáltunk, Ennek 97,9%-a rendkívül fontos, ezek nem hagyományos ágazatból származó termékek, mint például textilipar. Ugyanakkor jelentős mértékben növekedett tehát azon cégek száma, akik részt vettnek a nemzetközi kereskedelemben, és itt jelentős mértékű a KKV-k arányának növekedése, és ez mind a kereskedelmi megállapodásnak köszönhető. A KKV-k, illetve a mikrovállalkozások 88,2%-ot tesznek ki. 2012 és 16 között az átlagos munkabérek azon cégek esetében, amelyek az Európai Unióval kereskedtek, mintegy 23,7%-kal növekedtek, ez pedig azt jelenti, hogy közvetlen előnyük származott a munkavállalóknak ebből a megállapodásból. Ezeket az érveket mindenképpen el akartam mondani, hiszen nagyon fontosak ezek akkor, amikor a megállapodás előnyeit próbáljuk értékelni. Ezen kívül a nem hagyományos ágazatokban 3%-kal növekedett a munkavállalók száma, a mezőgazdaság és a halászat területén, amelyek új ágazatok. A foglalkoztatási növekedés 16%-ot tett ki. És ez is az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatnak köszönhető. Schulz teljesen helyesen megemlítette, hogy szükség van a diversifikációra földrajzi diversifikációról beszélek. Nagyon fontos, hogy az előnyöket a vidéki területek is élvezzék, ne csak a városi területek. Ha megnézzük a, a legszegényebb területeket, akkor azt látjuk, hogy a megállapodás előnyei itt is érezhetőek, hiszen látjuk, hogy ezek a régiók is exportálnak az Európai Unióba, illetve ennek mértéke 90, 923 millióról nagy mértékben növekedett, több mint egy milliárdra. Egy, mint egy 28%-os növekedést tapasztaltunk. Az Anapinini régió export tevékenysége mintegy 50%-kal növekedett, ez pedig jól mutatja a megállapodás decentralizációs hatását. Ez nagymértékben segíti a kisebb gazdálkodókat, vállalkozókat, ami pedig a környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat illeti. Peruban van egy monitoring csoport, amely 2012 óta foglalkozik ezzel a kérdéssel. a vállalkozási üzleti gyakorlatot és a környezetvédelmet próbálják összehangolni. Ez a testület szankciókat is kiróhat cégekre, illetve a szabálysértéseket bíróság elé citálhatja. Szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy Peru egy keret megállapodást írt alá az éghajlatváltozás témájában, ez pedig jól mutatja, hogy komolyan vesszük ezt a témát, illetve komolyan vesszük azt, hogy mennyire fontos a környezet megóvása. Ami pedig a munkaügyi körülményeket illeti, jó páran megemlítették ezt a témát. Peru, Peru az, az ILO alapvető egyezményének aláíró fele, és a múlt héten Peru lett az elnöke az ILO vezető tanácsának. Gondolom ez nem véletlenül történt, ez elismerés az országunk számára. Egy olyan országról van szó, amely elismeri a munkavállalók, illetve a munkadók jogait, és ezeket érvényesíti is. Aztán fölmerült még egy kérdés, nagyon sok megjegyzés kapcsán hallottam, a munkaügyi ellenőrzések témáját. 2016-ban az ilyen munkaügyi ellenőrzések mint egy 316 ilyen ellenőrzés történt, most mint egy 600-nál járunk, a jövő évre pedig 850 ilyen munkaügyi ellenőrző vagy ellenőr fog dolgozni, és természetesen ebben a munkában részt vesz a civil társadalom. Szeretném megemlíteni azt, amit már korábban is elmondtam. A szabadkereskedelmi megállapodás 218-as cikke nem jelöl meg konkrét tanácsadói szervezet felállítását, hanem lehetővé teszi, hogy a már létező testületek munkájára építsünk. Épp pontosan ezt tesszük. és független vezetője van az egyik legfontosabb ilyen tanácsadói testületnek, kormánytól független vezetője. Aztán a kolumbiai nagykövetre, nagykövet megjegyzésére szeretnék reagálni. Mindkét oldalról Fontos számunkra, hogy kiszámítható kereskedelmi rendszer álljon fel, amely szabályokra épül, és biztonságot alakít ki. Ebben a tekintetben úgy érezzük, hogy nagyobb fokú koordinációra van szükség. Látom, hogy himbálja a kalapácsot az elnök úr, úgyhogy ezzel be is fejezem a hozzászólásomat. There was a small question by him. Köszönöm szépen, Helmut Scholznak van egy kis kérdése. Try to be as short. Megpróbálok nagyon rövid lenni, mert majd amikor a jelentés tervezetről beszélünk, még lesz a részletekre kitérni időnk de mivel itt van mindkét ő excellenciája, ezért mégiscsak feltenném a kérdést, és elfordul a mikrofontól Helmut Scholz. Új kormány és új elnök van Kolumbiában, folytatni kívánják-e a béke folyamatot? Más ígéretek voltak ugyanis a változásokon, hogyan lehetne stabilizálni a béke folyamatot, és az Európai Unió hogyan tud hozzájárulni ehhez. Hát nem tudom, hogy ez rövid kérdés volt-e, mondja az elnök úr. El tudom képzelni, hogy a válasz semmiképpen sem lesz rövid. De megadom a szót Vargas asszonynak parancsoljon. hát kihasználva azt a lehetőséget, hogy nekem, mint nőnek tette fel ezt a kérdést, meg vagyunk győződve, hogy a béke folyamat eljutott a helyi területekre, a helyi közösségekhez, a különböző régiókba, és biztos vagyok benne, hogy politikusként önök megértik, hogy az ember egyrésztről politikus, de nem csak politikusként éli az életét. Tehát különböző kalapjaink, különböző szerepeink vannak. Nagyon nagy reményeket fűzünk a béke folyamathoz az ország különböző régióiban. Remélem, hogy a lehető leggördülékenyebben fog zajlani. Ami a nemzetközi közösséget illeti, hát először is nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon fontos a békefolyamat szempontjából, hogy támogassa az Európai Unió, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az átmenet a lehető leggördülékenyebb. És hadd említ, emlékeztessek még egyszer arra, hogy rendkívül fontos számunkra az egész Európai Unió támogatása. Elnök. Rengeteg kérdésem van, mondja a képviselőasszony, amikor arról van szó, hogy a saját portánk előtt kell söpörni, a párizsi megállapodásra emlékeztetnék. Türelmet kér tőlünk, de szerintem a, az intézmények megbízhatósága ettől nem függ, és ezek nem teljesítik azt, amit reméltünk tőlük. Mi a cukor és a banán szektort illet, illetve a halászatot, itt is eléggé általánosak az intézkedések, úgyhogy szeretném megismételni azt, hogy ennél pontosabb és határozottabb intézkedéseket várunk. A szabadkereskedelem jó dolog, de az Európai Bizottságnak az a képviselője, aki itt van most, azt mondta, hogy még mindig nagyon sok munka áll előttünk, különösen a munkajog tiszteletben tartása szempontjából. Nem ugyanaz az olvasatunk. Az aktív ágazat 100%-a dolgozik az informális szektorban, mondja ezt valaki, 17 millió emberről, ebből 2,7 millió gyermek 6 és 17 év között. És az ILO képviselője mondta ezt. Az Amnesty International szerint, International szerint a, a, az emberi jogi jogvédőket akadályozzák az állami szereplők, akadályozzák az ő munkájukat, sőt, nagyon gyakran bűnözőként kezelik őket, és az igazságszolgáltatás elé citálják őket. Ez nagyon súlyos következményen jár a dolgozók számára. 70%-a a 22 milliót kolumbiai dolgozónak nem fér hozzá a társadalombiztosításhoz, nem fér hozzá juttatásokhoz, nagyon sokan időszakos munkát végeznek, idénymunkát, munkát, és mindenféle előnytől megfosztották őket. A cégeinkre gondolok, az Európai Bizottságnak nagyon sok munkája van még, és amikor szeretnénk elérni valamit hasznosat, akkor minden áron meg kell tennünk azokat a lépéseket, amikre szükség van, különben emberi árat fogunk fizetni. Emberi szempontból vizsgálom most a kolumbiaikat, a perújakat és a, a honfitársaimat. Elég rövid voltam? Elnök, vissza fogunk térni erre a témára akkor, amikor Fizesz úr bemutatja a jelentés tervezetét. Ez szeptember 27-én lesz, de most megadom a szót neki, hogy lezárja ezt a mai vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a hozzászólásokat is amit a frakciók részéről, a vendégek részéről kaptunk. Nagy öröm volt, hogy mindannyiukkal együtt dolgozhattam ma. Köszönöm Binyeró kollégának azt, amit azt az érdeklődést, amit a KKV-k iránt tanúsított. A megállapodásban, ha nem is lesz egy külön fejezet rájuk vonatkozólag, de valamilyen úton, módon meg kell találnunk a lehetőséget arra, hogy szóljunk róluk. A kereskedelmi tevékenységeket szeretnénk javítani, a képzést, oktatást is olyan területnek tartjuk, ahol sokat tehetünk a KKV-kért. Óriási erőfeszítésre van tehát szükség, hogy a kis és középvállalkozások megértsék, hogy milyen előnyökről lehet itt szó. Solc úr, igen, fontos. valamilyen kapcsolat beépíteni a szabadkereskedelmi megállapodás és a béke folyamat közé, különösen Kolumbia esetében. És elismerem azt is, hogy az informális szektor továbbra is nagyon fontos szerepet játszik, de ezekben a konkrét esetekben azt is meg kell nézni, hogy honnan indultunk és meddig jutottunk már is el. Nem tudunk, nem lehet szisztematikus bírálattal élni. Minden attól függ, hogy honnan indult egy-egy ország a múltban, és hova jutott el. Hol tartott Kolumbia, Peru néhány évvel ezelőtt. Milyen utat tettek meg, meddig sikerült eljutniuk. Nagyon fontos ezt is megvizsgálni, hiszen már sok cég van, ami exportál, különböző kihívásokkal állnak szemben, ke- szociális, társadalmi, környezetvédelmi problémákkal. Minden esetre nagy öröm volt, és lesz a továbbiakban is hogy mondjuk együttműködni. Mindössze 300 szó, hát azt gondolom, hogy ebben nagyon nehéz lesz a minden véleményünket és jövőnket kifejteni, de megpróbáljuk. Köszönjük szépen! Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Szeptember 27-én térünk vissza a jelentés tervezett vita megvitatására. Eseti küldöttség Mexikóvárosban, 11. napi rendi pont, június 6 és 8 között. Nem a napi rendi pont, a küldöttség. Ekkor megy. Tényfeltáró küldöttség utazik városba az EU-Mexikó kereskedelmi megállapodásának modernizációja után. A Hannoveri vásáron jelentettük ezt be, ez az én hazám, ahol Mexikó volt a partnerország, a híres Hannoveri, Hannoveri vásáron. de Rodriguez Penero és Fizas kollégák vesznek részt a delegációs úton, Először is én állnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni Mexikó kormányának és a mexikói nagykövetségnek, az Európai Unióhoz rendelt nagykövetségének a kitűnő programot, a nagyszerű fogadtatást. És köszönöm azt is, hogy lehetőségünk volt arra, hogy minden témában elmélyedjünk, amelyet kitűztünk magunk elé. Köszönöm a titkárságnak, és elsősorban is Mercedes Rodrigueznek a támogatást. Megkönnyítette a munkánkat. Jó időpontban került sor erre az utazásra. Egyértelmű jelet akartunk adni, akartunk küldeni arról, hogy támogatjuk a mexikói megállapodás modernizációját, és a Trump kormány politikája elleni síkra akartunk szállni, egy fair, kiegyensúlyozott szabályokon alapuló nemzetközi és kereskedelem hívei vagyunk, és ezt világosra akartuk tenni ezen nehéz napokban. A misszió célja és értelme ez volt többek között, hogy ezt az üzenetet átadjuk, és további erőfeszítéseket akartunk tenni. Annyit A témák meghaladására annak érdekében, hogy a technikai szempontokat is megoldjuk. Többek között a közbeszerzési e, területem Mexikóban. Láttuk, hogy dolgoznak ezen, a mexikói kormány ezen felül ígéretet is tett, hogy dolgozik ezen. Mi pedig jeleztük, hogy meg szeretnénk kapni azon szervezetek teljes listáját, akiket bevonnak a közbeszerzési eljárásokba. Az Európai Parlament aggályait is felvetettük, amelyek az ILO 89-es egyezményének alkalmazására vonatkoznak. Részletes eszmecserét folytattunk a munkaügyi miniszterrel, aki a munkaügyi reform helyzetéről beszélt országában. A kormány aláírta az ILO megállapod egyezményét, jelenleg a parlament ratifikációjára várnak. Reméljük, hogy ez mi hamarabb megtörténik. Azután felvetettük még a civil társadalom bevonásának kérdését is. Olyan struktúrákat kellett létrehozni, amelyeket jobban be lehet vonni a kereskedelmi megállapodás felügyeletében. A szándék megvolt a mexikói részről is. a földrajzi eredeti jelölők bejegyzéséért felelős szerved is fontos eszmecserét folytattunk. Mexikóban létezik egy testület, egy szervezet, amelynek ez a feladata. Mi több közvetlenül szankciós eljárásokat és ellenőrzéseket is bevezethet a eredet jelölő jog megsértése kapcsán. Meg is vizsgáltunk egy ilyen eljárást, hogy hogyan próbálnak érvényt szerezni adnak a célkitűzésnek, hogy a címkéken szerepelő információk megfeleljenek a jogszabálynak. A pénzbüntetés kiszabálás, kiszabásának lehetősége mi több, az a lehetőség, hogy akár termelőhelyeket, gyárakat bezárattathatnak, eh, arról győzött meg bennünket, hogy az eredet jelzők ügye jól áll Mexikóban, és egy megfelelő mechanizmust vezettek be ezeknek a szabályoknak az érvényre juttatása érdekében. Beszéljünk most már röviden a NAFTA kérdéséről is. Ez is egy olyan kérdés volt, amelyet megvizsgáltunk. Tudni akartuk, hogy hogyan áll az USA-val való tárgyalások helyzete. Hogyan állnak ezek a tárgyalások? A helyzet nem áll. Hogy állnak a tárgyalások? Egy órával hosszabban tárgyaltunk a gazdasági miniszterrel, mint a terveinkben szerepelt és ő arról tájékoztatott bennünket, hogy a választások idején pat helyzet alakult ki, meg kellett várni, hogy milyen formát ölt az új kormány, és ma is kevés reményt táplálnak az amerikai kormány tekintetében, amely bilaterális megállapodásokat akar kötni a NAFTA helyett. Mint tudják, én a férfiak és a nők egyenjogosításának egyik élharcosa, aktivistája vagyok. A gazdasági miniszter tájékoztatott arról, hogy ezt a témát is beemelhetnénk a kereskedelmi megállapodásba. Ez fontos szerintem. Azután betekintve ránézek a jegyzeteimbe, a mezőgazdaság kérdéséről sem feledkeztünk meg. A mezőgazdasági miniszterrel intenzív találkozónk volt, Nagyon fontos az is, hogy a mezőgazdaságra is kiterjesszük, tehát a megállapodást, hogy ne csak nyersanyagot, hanem feldolgozott termékeket is tudjanak exportálni. A növényegészségügyi előírások tekintetében való együttműködésről is szó volt a látogatásunk során, itt még nehézségek mutatkoznak. Azt mondták tárgyaló partnereink, hogy az EU nagyon magasra teszi a lécet. Nem tudom, mindent elmondtam, azt hiszem, hogy igen, azt hiszem tehát, hogy ez az utazás mindenképpen sikeres volt. Köszönöm még egyszer a mexikai hatóságoknak, a mexikai kormánynak, és mindenkinek, aki segített az utazás sikerében. Biztos nem a legutolsó találkozónk volt, ez ezt kijelenthetem. Mi több, világosan közvetítettük, hogy mindent meg szeretnék tenni annak érdekében, hogy még ebben a ciklisben elfogadják ezt a megállapodást. Azt hiszem, hogy minden fél erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy mi hamarabb éredbe is lépjen ez majd. Köszönöm szépen, Fiszesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarnék ö, további részletekbe bocsátkozni, kollégám mindent elmondott. Én is mindenkinek köszönöm a bizottságnak, a német nagykövetségnek, a német nagykövetség képviselője minden ülésünkre el, elkísért bennünket. Nagyon hatékonyan tudtunk együttműködni. Magas szintű eszmecseréket folytattunk, Ez azzal magyarázható, hogy egyrészt magas szintű képviselet vett ezeken részt, másrészt Mexikó is érdekeltek mutatott mutatkozott a tárgyalásokban. A Mexikóval való kereskedelmünk, az USA-val való kereskedelem műk 80%-át teszi ki. Az USA-val való külkereskedelem most megnehezedett Trump irájában, Trump korában. Ezért az Európával való kereskedést akarják új sínre terelni, és ezt ki kell használnunk, ezt a lehetőséget, ez minnyájunk számára, európaiak számára és a mexikóiak számára is előnyös lehet. A gazdasági miniszter is időt szakított ránk. Ez egy olyan ember, aki nagyon sok ügyet visz, és egy órával több időt szánt ránk, mint amit előre irány, előirányoztunk, és Visszautalok arra, amit kollégám mondott, gyorsítsuk fel a munkát, a ciklis vége előtt fogadjuk el ezt a megállapodást. Abszurd volna, hogyha az írásos fordítás hiányosságaira vagy akadályaira hivatkozva nem tudnánk ezt aláírni. Tudom, hogy 28 nyelvre le kell fordítani, 28 változatot kell aláírni, a fordításokat a jogi szolgálatnak el kell fogadnia, de hát nem szabad, hogy ez miatt késedelmet szere, szenvedjen a szerződés. A szöveget fogadjuk még el a ciklus végezete előtt a plenárison. Köszönöm. Thanks a lot. So... Köszönöm szépen. A Tahmuszul. Nos, azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt Mindaz, amit hallottam, érdekes volt meghallgatni a kollégák beszámolóját. Azt kell mondanom, hogy egy kicsit meglep, meglep az, hogy július 1-én elnöki választásokra kerül sor Mexikóban, és az előrejelzések szerint Abdur úr a bal oldalról valószínűleg nyerni fog, ő pedig ő pedig ellenzi a globalizációt, illetve a szabadkereskedelmet, a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ezt senki nem említette. Látom, hogy kedves kollégám rázza a fejét, de hát legalábbis meg kellett volna említeni ezt a tényt. Maga az a gondolat, hogy a kereskedelmi megállapodás ratifikáciát nyomjuk, sürgetjük, holott lehet, hogy az egészet visszautasítják. akár július 1 követően hát három hónapon belül. Ez az egész nekem döbbenet, nagyon furcsa. Amit eddig hallottunk az elnök jelöltről, az ugye kérdéses, de azt tudom, hogy a külügyi szolgálat, az Európai Unió külügyi szolgálata jelentős nagy követséget tart fenn Mexikóban. Tehát mm, miről van szó? Ez a jelentés túlzott? vagy esetleg Obrador valóban visszamondja ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Mi ennek a jelentősége? Jelentőség teljes egyáltalán az, hogyha őt megválasztják, vagy semleges, vagy miről van szó? Hát jó lenne, hogyha erre vonatkozóan is hallanánk némi megjegyzést a kollégáktól, hiszen most szokatlanul azért jöttem, hogy tanuljak, hogy meghallgassam önöket. Vizeszúr. Köszönöm szépen. Nem én fogom a baloldal előre kerülését megvédeni, de azt hiszem, hogy a mexikai, mexikói politika eltér az európai politikától. Néha drámai változásoknak vagyunk tanúi, váratlan változásoknak. López Obrador nem tűnik radikális baloldali figurának, mint amilyennek őt beállítják. Ő és a csapata tiszteletben fogja tartani a szabadkereskedelmi megállapodást. Számukra ez elfogadható, elfogadhatónak tűnt. Talán jó lenne, hogyha nem bírálnánk López Obrador tetteit, abból az időből, amikor Mexikó város polgármestere, polgármestere volt. Akárhogy is, a vele való kapcsolat jó és kielégítő, ami pedig a párttal való kapcsolatot illeti, két emberrel beszéltünk, a, mindkettő azt mondta, hogy támogatja López Obrador urat, és nem tudom, hogy miről van szó, esetleg váltanak az emberek, áttérnek a nyerő oldalra, hát nem tudom. De úgy tudom, hogy López Obrador pragmatikus személy, és az Európai Unió nagykövetei is ugyanezt erősítették meg. por el tema del Tratado de Libre Comercio. Pensemos que si no se aprueba ahora, es que es muy difícil que, sea, que se apruebe dentro de tres meses. Nosotros tenemos que formar... Eh fontos észben tartani azt is, hogyha új parlament áll fel, új biztosok lesznek, új bizottságok lesznek, tehát ha ez bekövetkezik, nos, nem tudom, hogy 2020 előtt elfogadásra kerül ez a megállapodás, úgyhogy meg kell próbálni minél gyorsabban ezt tető aláhozni. Én is szeretném szeretnék hozzászólni ez a ponthoz. Igen, hiba volt, hogy nem említettem, kellett volna, hogy mondjam. A delegációs ülésünkön láttuk, hogy mindenki a civil társadalom részéről, a politikai frakciók részéről, a jelenlegi kormány részéről, mindannyian támogatták azt, hogy modernizáljuk az Európai Unióval ezt a megállapodást. Mindenki így gondolta. És sikerült egy egyeztetést tartanunk a tagállami nagykövetekkel is Mexikóban, akik ugyanezt megerősítették. Mi történhet, akármi is fog történni a választásokon, mindenki, akivel mi beszéltünk, támogatta a modernizációt, támogatta az Európai Unióval való kapcsolatok kemélyítését Mexikóban. Elnök, köszönöm szépen, Nagyszerű, akkor próbáljunk meg nyomást gyakorolni, haladni az Európai Bizottság is kell, hogy siessen a fordítással, és véglegesítenie kell a megállapodást a jogi szempontból. Ezt az egész folyamatot le kell tehát, hogy zárjuk. Sok szerencsét kívánunk hozzá. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Az utolsó napi pontunk ma a 12-es. Ez a partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és az Afgán Iszlám Köztársaság között. Egy módosításról van szó, az AFET jelentést szeretnénk módosítani, mivel ebben az együttműködés és fejlesztési megállapodásban az EU és az Afgán Iszlám Köztársaság között kereskedelmi ügyekkel is foglalkoznak. Az a probléma, igazából most itt egy, inkább egy intézményi kérdésről van szó, tehát a 2017. február 18-i aláírás után a megállapodást december 1-én ideiglenesen hatályba helyezték az Európai Parlament jóváhagyása nélkül. Ezért módosítót nyújtottunk be az AFET jelentéséhez, amelyben ezt a pontot nagyon világossá tesszük, mely szerint ez a Lisszaboni szerződése ellentétes, és világos nyilatkozatot szeretnénk tenni, különösen a tárgyalások fényében, ami az intézményközi megállapodásról szól, ahol világosan kinyilvánítottuk, hogy ideiglenes alkalmazás sem történhet az Európai Parlament hozzájárulása nélkül. Kivéve, hogyha valamilyen rendkívüli sürgős helyzet van, de hát ebben az esetben nem állt elő ilyen sürgősségi helyzet. Kíván-e bárki ezzel kapcsolatban hozzászólni? Nem? Igen? A külügyi szolgálat itt van-e, és kívánnak-e hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálat nagyra értékeli az Európai Parlament támogatását, amelyel támogatják a partnerség és fejlesztési együttműködési megállapodást az EU és Afganisztán között. Ez az Európai és Afganisztán közötti kapcsolatot magasabb szintre viheti, és fontos része az EU-Afganisztán stratégiájának. A megállapodás ideiglenes végrehajtása kulcsfontosságú volt e cél megvalósítása szempontjából. Az Európai Uniós kompetencia alá tartozó együttműködésnek korai lendületet ad. Itt igazából együttműködésről van szó, eszmecseréről kereskedelmi és beruházási ügyekben a piaci hozzáférésről és a kereskedelmi liberalizációról nem volt szó. Tehát nem egy társulási megállapodásról van szó, hanem egy együttműködési megállapodásról. Ebben nincs úgynevezett mini FTA, azaz mini szabad kereskedelmi megállapodás. Elnök, attól tartok, hogy több ponton nem értünk egyet. és partnerségű vagy kereskedelmi megállapodás esetében is világosan kell alkalmazni azt az elvet, hogy ideiglenesen sem lehet ezt hatályba helyezni az Európai Parlament jóváhagyása nélkül. Minden esetre most erről zajlanak a tárgyalások. Federica Mogherini kompromisszumos javaslatot tett A tanács is elgondolkozik majd erről. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy azért fogadjuk el holnap majd a módosítónkat. Köszönöm szépen! Ez volt az utolsó napirendi pontunk. Mindenkinek kellemes estét!